Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la Comisión de Peticiones y... Kedves kollégák, kezdjünk neki a munkának. A 16-os napi rendi pont következik. Luis Cayo Pérez Bueno spanyol állampolgár petíciójáról van szó. Szóval a fogyatékkal élő utasoknak a légitársaságok általi hátrányos megkülönböztetéséről. A petíció a 1274 per 2013-as számú petíció, és ezzel függ össze már a Zabala Polla spanyol állampolgár petíciója is, amely a 1496 per 2013-as számú petíció. A petíció benyújtója itt van velünk. Parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretném elmondani, hogy a Szermé egy olyan bizottság, egy olyan spanyol szervezet, amely a fogyatékkal élő személyek érdekeit, közös érdekeit képviseli, egy platform, és a következő ügyben szeretnénk segítséget kérni. A 1107-2006 EK rendelet a fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetésének tilalmát is tartalmazza. És mindenek előtt arról szeretnék beszélni, hogy a légiutasok jogai a fogyatékossággal élő személyek esetében meglehetősen sérülnek több esetben. Például biztonsági okokra hivatkozva a légitársaságok megtagadhatják a, azt, hogy az, a fogyatékkal élő utasok felszálljanak a repülőgépre. Sok esetben az érintettek nem tudják, kihez forduljanak, ki a felelős a helyzetért, a légitársaság, az adott ország, ahol tartózkodnak, illetőleg milyen indokkal lehet biztonsági kérdésekre hivatkozni. Vannak olyan légitársaságok, amelyek azt állítják, hogy kísérettel utazhatnak csupán a fogyatékossággal élő személyek, mégpedig saját költségükön. Tehát a légitársaság bármikor azt mondhatja, hogy a fogyatékossággal élő személynek kíséret, kísérővel kell utazni a saját költségén, és legalább 48 órával a repülőtérre érkezés előtt jelezniük kell érkez, érkezésüket ami pedig korlátozza a fogyatékossággal élő személyek mobilitását. Mint ahogyan önök is tudják, az Európai Unió ratifikált bizonyos idevágó szabályokat, illetőleg egy egyezményt, és a szóban forgó egyezmény 19-es cikkét szegi meg, szegik meg ezek a légitársaságok itt. Egyetemes jogokról van szó, amelyek az egyezmény 9-es cikkében vannak felsorolva. A szermihez nemrégiben érkezett egy panasz ezzel kapcsolatosan, és um, a másik petíció benyújtója, már ez a Velepolje említi is ezt az esetet a petíciójában. Kerekes székben utazott az érintett személy, és hátrányos megkülönböztetés érte. A problémát mindenképpen meg kell oldani, módosítani kellene 1107-2006 LK rendeletet, annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen menni fogyatékossággal élő személyek jogait, és ne lehessen megtagadni számukra azt, hogy felszálljanak a repülőgépre. Ha megnézzük az Egyesült Államokban érvényben lévő 2009-es jogszabályt, azt látjuk, hogy az a szabályzás sokkal inkább figyelembe veszi a fogyatékossággal élő személyek jogait és szükségleteit. Úgy gondoljuk, hogy itt nagyobb összhangra van szükség a légitársaságokat, és jobban be kell vonni a rendelet esetleges módosításába, hogy meg lehessen vizsgálni, milyen nehézségeket okozhat egy fogyatékossággal élő személy felszállása a repülőgépre, megfelelőbb képzésekre is szükség lenne. Továbbá a légitársaságok és a repülőterek által is jobb tájékoztatásra lenne szükség. Fontos továbbá biztosítani a kerekesszékek szállítását a repülőtéren belül. Felül kell vizsgálni a jelenlegi helyzetet, valamint azt, hogy hogyan lehetne orvosolni a problémákat, és az milyen költségekkel járna. Ami a szermit illeti, azok a, azon utasok esetében, akiket eh, nem engedtek a repülőgépre felszállni, illetve akiktől megkövetelték, hogy kísérővel utazzanak. Az ő esetükben mi úgy gondoljuk, hogy eh, szinte kiskorúkként kezelték őket, és fontos éppen ezért a vonatkozó jogszabályt felülvizsgálni. Köszönöm, most az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kritikát fogalmazott meg a petáns a rendelkezéssel kapcsolatban. Az első az a kötelezettség, illetve annak a szükségessége, hogy előzetesen tájékoztatni kell a légitársaságot, a hetes bekezdés, paragrafus egyes bekezdése, illetve hogy meg lehet tagadni ettől a személytől a beszállást a repülőre olyan esetben, hogyha ennek nem felel meg. Ez a hetes paragrafusban szerepel, ami az előzetes értesítést illeti, 48 órán belül kell ezt elvégezni, és ez vonatkozik a visszaútra is, tehát amennyiben oda és visszaútról van szó, elégséges az értesítés az oda útra. És azt gondolom, hogy az észrehatárokon belül az égitársaságnak mindent meg kell tennie a fogyatékkal élő érdekében. Tehát az a személy, aki korlátozott mozgásképességű, nagyon fontos, hogy ne érezze úgy, hogy semmiféle védelmet nem élvez. Látni kell ezen kívül, hogy az előzetes értesítés lehetővé teszi a legjobb segítségnyújtást. Olyan eset, hiszen arról van szó, hogy a fogyatékkal élők helyzete teljesen más. Tehát a személy tényleges nehézségeire kell összpontosítani az előzetes értesítés tényét az ő személyére, és nem általános dolgokra. Tehát egy olyan dologra kell összpontosítani, amely ténylegesen segíti a fogyatékkal élők helyzetét. A második kritika, amely elhangzott a rendelkezéssel kapcsolatban, az pedig azt, hogy megtagadják a beszállást a személytől, biztonsági okok miatt, illetve elvárják azt, hogy valaki kíséri ez a e, hetes cikkelje a rendeletnek. Ki kell mondani azonban azt, hogy ez a lehetőség teljes mértékben korlátozott, e, illetve behatárolt a rendeletben. Nagyon fontos, hogy a megtagadás biztonsági okok miatt történhet csak, nemzetközi rendelkezéseknek, európai vagy nemzeti rendelkezéseknek megfelelően, olyan esetben, amikor a hatóság eh, megfelelő tanúsítványt jutatott el a légitársaságnak vagy légiszállítónak, illetve például eh, a beszálláshoz szükséges eszközének mérete miatt nem lehetséges a beszállás vagy a szállításhoz szükséges eszköz mérete miatt. Tehát eh, alternatívára, alternatív alternatívára kell javaslatot tenni. Ezen kívül van egy további kötelezettségvállalás vissza kell téríteni az ő jegyét, visszaértve a visszautat, illetve joga van ahhoz, hogy más úton térjen haza. Az a feltétel, amely a hozzáférést, illetve, illetve a korlátozást, nagyon fontos, hogy hozzáférhető formában mindenki rendelkezésére álljon, illetve azokra, akikre ez vonatkozik, hozzáférhessenek. Tehát olyan esetben, hogyha megtagadás esete merül fel, és hogyha személy eh, kéri ezt a motivációt, úgy öt napon belül kell ezt bemutatni. Ugyanolyan feltételek mellett lehet például eh, előírni számára egy kísérőt. Ezek a szabályok, különösen ami a beszállás megtagadását illeti, hasonló az USA-ban érvényben lévő rendelkezésekhez. A bizottság ezt már eh, szabályozta a 11 per 212-es eh, rendeletben, ez eh, a szállítóra is vonatkozik, illetve nagyon fontos, hogy ő mi hamarabb információt, információt bocsásson, még a repjegy foglalás idejében az adott személy számára. A bizottság ezen pontosította azt, hogy nagyon fontos segítséget biztosítani ennek a személynek. Biztonsági okok miatt tehát a légitársaság ezt köteles megtenni, és ebben az irányában javasol a bizottság, nem rendeletről van szó, tehát itt csak ajánlásokról van szó. Tehát nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élőnek ne kelljen a kísérő személy miatt plusz költséget fizetnie. A bizottság kommunikéje jó gyakorlatokra hivatkozik, amelyeket más utasok esetében is alkalmazni kell. Végezetül látnunk kell azt, hogy egy olyan rendelettel állunk szemben, amely jól működik, és az érintett személyek nagy része a képviselő szervezetek nagy része igen elégedett ezzel a rendelettel. A biztonság kérdései, alapvető kérdések, illetve felülírnak nagyon sok más dolgot, például ami az összes utas számát illeti, illetve a felszereltséget a bizottság nem tervezi ezt a rendeletet átalakítani, viszont úgy érzi, hogy nagyon fontos, hogy mindig legyen külön figyelem amelyet a rendelet jó megvalósítására helyez a Nemzeti Hatóság, illetve hogy a bizottságnak legyen lehetősége arra, hogy ezt már megtette a lehető lehetséges körülmények között azt, hogy mire képes. Köszönöm. Gracias. Eh, tiene la palabra la señora Soledad. Köszönöm. Soledad. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Szervé nevében, hogy eljött. Egy olyan témáról van szó, amely nagyon fontos számomra, és úgymond ki is vagyok hegyezve erre a témára. A bizottság arról beszél, hogy nagyon fontos, hogy ez a rendelet helytálló, jól működik, Az interneten azonban tájékozódni kell a légitársaságokról, a fapados társaságokról. Itt számos alkalommal szerepel az, hogy a panaszok helytállóak, tehát gyakran nem történik segítségnyújtás, illetve az utasa erőltetik a kísérő szemét. A fogyatékkal élők nem beteg személyek, hanem olyan személyek, akiknek kisebb segítségre van szükségük, viszont nem beteg emberek ők, éppen ezért nem elfogadható az, hogy a légitársaságok megváltoztatják a biztonsági szabályokat. Tehát én ennek nem érzem a szükségességét. Ami a 48 órás értesítési időszakot illeti, erre nincsen szükség, a fogyatékkal élők nem betegek, mint említettem, egyszerűen fogyatékkal élőkről van szó. Itt az is fontos, hogy a személyzetről van szó, költségekről, és nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők számára és normál körülményeket teremtsünk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő. Tehát nem csak azt kell megvizsgálni, hogy a rendeletet betartották-e, hanem nagyon fontos ezt átdolgozni, illetve megvizsgálni azt, hogy a légitársaságok betartják ezeket a feltételeket, előírásokat. Itt különösen a havatos légitársaságokra gondolok. Önök tudják, hogy én melyekre gondolok. Ők a, a reptér legmesszebeső sarkában landolnak, onnit nagyon nehéz a bejutás, és igenis diszkriminálják a fogyatékkal élőket. Elég az is, hogy egy kicsit körülnéz az ember, és akkor kiderül, hogy milyen nehézségeik vannak a fogyatékkal élőknek. A mi frakciónk minden lehetséges támogatást meg szeretne önnek adni, illetve hogy a fogyatékkal élők megfelelően utazhassanak. Elnök, köszönöm szépen. Én most a néppárti frakció nevében szeretnék hozzászólni a vitához. Szoledáddal az ENSZ konvenció megvalósításán fáradozunk a fogyatékkal élőkre vonatkozó konvención minden tagországban, és eh, láttuk a munkánkban azt, hogy a panaszok nagy része megalapozott, még mindig sok probléma van, a szermi petícióját, és néztük, illetve Szavala, Zabala úr petícióját. 2006-ból származik már egy dokumentum, illetve egy rendelet, és természetesen ennek értelmezése is felmerül. Kérdés az, hogy hogyan kereljük a biztonsági kérdéseket. Gyakran összetéveszek a biztonságot a kényelmességgel és a fogyatékkal élőket arra kényszerítik a saját költségeiken vigyenek maguk a kísérő személy, ez pedig az ENSZ konvenciója ellen véd, 9-es és 11-es cikkelyek ellen. Azt gondolom, hogy világosnak kell lenni annak, hogy itt nem megengedhető az, hogy tendenciózus értelmezés történik a fogyatékkal élőkre vonatkozó rendelkezéseknél. Spanyolországban nagyon sok eset, hasonló eset fordult elő, nem csak a petensek részéről, amikor nem megfelelően értelmezték a légitársaságok a biztonsági intézkedések megvalósítását. Mert ezzel megpróbálták saját helyzetüket könnyíteni, és a fogyatékkal élőket terhelték. Éppen ezért javaslatom a következő. Természetesen még másoknak is adok majd szót, illetve más petenseknek. A Transzakbizottsághoz továbbítom majd ezt a petíciót, azért, hogy a szakbizottság javítson a rendeleten, és természetesen ezt az Európai Fogyatékkal Élők Fórumához is eljuttatjuk. Továbbra is kapcsolatban maradunk, tájékoztatni fogjuk Önt. Azt gondolom, hogy a viták segíthetnek bennünket abban, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, mint említettem, a konvenció megvalósításán is dolgozunk, és biztos vagyok abban, hogy ennek megvalósítását javíthatjuk. Ha nincs további hozzászólás, akkor a petensnek adok szót, illetve először járul. Äh, Köszönöm szépen a szakbizottságunk elnökének, hogy ilyen jól összefoglalta a dolgot. Csak egy kis félreértés adódott, illetőleg inkább a jó hírrel kezdem. A bizottság elmondta, hogy van ugye egy rendelet, de annak értelmezése különböző a tagállamokban, ezért valószínűleg még tisztázásra lesz szükség. Az érdekes kérdés az itt, hogy a meglévő rendeletet kell módosítani, vagy pedig a meglévő rendelet elégséges, és esetleg az értelmezésén kell csiszolni. Nekem igazándiból mindegy, hogy mely gyakorlati megoldás valósul meg, a lényeg, hogy a fogyatékossággal élő személyek helyzete javuljon, és ugye Továbbítani kell ezt az illetékes szakbizottságnak is, de tisztáznunk kell a TRAN szakbizottság felé azt is, hogy nem csak azt várjuk el, hogy foglalkozzanak vele, hanem hogy valamiféle visszajelzést is adjanak. Fontos, hogy megmondja nekünk a Transzakbizottság, hogy vajon a rendelet értelmezését illetően kell iránymutatásokat megfogalmazni, vagy pedig a rendeletet módosítani kell. Sok esetben a szakbizottságok ugyanis gyorsan lesöprik az asztalról azt, amit mi továbbítunk hozzájuk, illetőleg gyorsan letudják. Úgyhogy nem csak nem elég az, hogy a transzakbizottság tudomásul vegye az ügyet, hanem szükség van arra, hogy valamiféle visszajelzést is kapjunk. A petíciók benyújtói minden esetre jelezték, hogy a rendelettel kapcsolatosan a gyakorlati megvalósításban valami nem működik, ezt fogalmazzuk meg, és fogalmazzuk meg azt is, hogy mit várunk el az illetékes szakbizottsággal. Köszönöm szépen, most pedig megadom a petíció benyújtójának a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Az elmondottakat is köszönöm szépen. A képviselőknek is. Azt hiszem két fontos dolgot érdemes kiragadni. Az egyik az, hogy az ENSZ egyezmény egy új keretet határoz meg a fogyatékossággal élő személyek számára, egy szociális modellt, meghatároz az alapvető jogaikat, és azt hiszem a légitársaságok egy egészen más kerethez igazítják a tevékenységüket. Nem igazán az emberekhez igazodnak, inkább azt akarják, hogy az emberek igazodnak, igazodjanak hozzájuk. Azt hiszem az emberi jogok szociális modellje, modelljét nem szabad megtagadni senkitől, és nem szabad diszkriminatív, megkülönböztető módon értelmezni az idevágó szabályokat. Láthatjuk, hogy a valóságban mi történik, nem engedik felszállni a repülőgépre a fogyatékossággal élő személyeket, bizonyos légitársaságok, illetve kíséret nélkül nem engedik utazni őket. Vannak olyan légitársaságok, amelyekkel már eleve nem is utaznak, sok esetben fogyatékkal élő személyek, mert tudják, hogy milyen elbánás vár rájuk. A fogyatékkal élő emberek persze nem beteg személyek, ez egy élethelyzet, és sok esetben ők maguk tudják hogy a legjobban, hogy mi a legjobb megoldás a számukra. Hogyha úgy bánnak velük, mint hogyha saját maguk nem tudnának dönteni, akkor ez sérti a jogaikat. A szóban forgó rendelet végrehajtása esetében tehát egészen egyértelműen hátrányos megkülönböztetés történik. Szerintem felül kell vizsgálni a meglévő jogszabályt, egy új modellt kell létrehozni. És teljesen egyértelmű szabályokra van szükség, annak érdekében, hogy ilyen helyzet többé ne jöhessen létre. Nem lehet az, hogy mindenféle objektív kritériumok nélkül valaki döntsön arról, hogy egy személy utazhat-e vagy sem, hiszen ez diszkrimináció. Elnök, köszönöm, összefoglalom. Összefoglalom mindazt, ami elhangzott. Tehát a Transzakbizottsághoz fordulunk, nekik továbbítjuk ezt a petíciót, és elmondjuk, hogy a rendeletet nem objektív módon értelmezik, ezért fontos, hogy az Európai Bizottság valamiféle megoldást találjon, vagy pedig eh, elmondja, hogyan kell értelmezni, vagy pedig elhatározza, hogy a rendeletet esetleg módosítani kell. Elküldjük ezt az Európai Fogyatékossági Fórumra is, és addig nyitva tartjuk a petíciót, amíg meg nem kapjuk a Transzakbizottság visszajelzését akkor látjuk majd, hogy mi a teendő. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, köszönöm a szermének is. Következik a napirend 11-es pontja. 0617 per 2008. számú petíció, Richard Buxton petíciója, aki brit állampolgár egyébként. Itt eh, egy külszíni bányászat működéséről van szó, amely a lakosság egészségére kedvezőtlen hatást gyakorol. Meg is adjuk mindjárt a petíció benyújtójának a szót, hogy elmondja, miről is van szó. Hét éven nyitott, nyitva van ez a petíció. Parancsoljon. Waiting for a, um, a PowerPoint. Köszönöm a várok illetve arra, hogy megnyíljon a, a file, kicsit lassan történik. Ez a hátrányos hatásairól szól a nyílt színi, vagy külszíni bányászatnak, Merfit Titfil lakói érdekében fogalmaztuk meg ezt a petíciót. 36 méterre van a bánya a házaktól, lakásoktól, lakóházaktól. Gyorsan elmagyarázom, hogy mégis miről van szó. Itt van Wales bejelölve az Egyesült Királyság térképén, és ahhoz képest eh, Dél-Walesben található Mertir Titfil. Ez Mertir Titfil térképe. A külszíni bánya az pont ott van, ahol ki van írva, hogy Mertir Titfil és ezzel önök is el tudják helyezni, hogy akkor hol van. 400 hektár külszíni szénbányáról van szó, tehát ez a földrajzi helyzet. Ez a képe a bányának gyakorlatilag egy bányáról, bocsánat, egy, egy hegyről, illetve dombról van szó, ami tornyosodik a város fölé, és ez egy közelebbi kép, ahogy azt a szomszédságból is látni lehet. Eh, ahogy mondtam, 400 hektáros, 11 millió tonna szén található ott. Nyilvánvaló, hogy itt zaj és porártalom van, mindössze 36 méterre a házaktól emellett a bányászat önmagába metánt termel, illetve elég egyéb üvegházhatású gázokat. A 90%-a a szénnek egy helyi erőműben van Aber, Aberthóban elégetve. Aberthó ellen egyébként nitrogén oxid kibocsátások miatt eljárást indított az EU, tehát egy törvénytelenül működő szén alapú erőművet táplál az ott kibányászott szén. Számos eljárás indult, 2005-ben a helyi lakosok jogi kihívást intéztek a terv ellen, 2007-ben ezt elutasították, 2008 ban került a parlament elé, 2008-ban befogadhatónak nyilvánították, 2010-ben 500 polgár egy csoportos pert indított annak érdekében, hogy a por és zajártalmat megállítsák. Ezt azért utasították vissza, mert a helyi lakosság szegény, és nem tudta a perköltségeit fizetni. Osztin asszony 2012-ben díjmentességet, illetve támogatást kért. 2015. február 24-ében Austin asszony kérelmét a legfelsőbb bíróság elutasította. E, tehát e, azt kell megállapítani, hogy három fő e, aggodalmunk van. Sérül az EIA irányelv, a eh, jogorvoslathoz való hozzáférés eh, sérül, mert nem tudunk bírósághoz fordulni, és eh, vannak még az üvegházhatású gázok, amelyekkel szintén nem történik semmi. A 85 per 337-es irányelv érvényes erre a műveletre, amely, amelyet nem tart be a bánya üzemeltetője, és így zaj és porártalom keletkezik. Az Egyesült Királyság miután nem tartatja be ezt az irányelvet, szintén jogsörtést követ el. A második jogsértés az r megállapodás tárgyában állapítható meg. Austin asszony ügye is az egyezmény alapján lett indítva, Nagy-Britannia ezt nem tartja be. A 12, 11. cikk alapján indították ezt eh, az eljárást. A harmadik jogsértő állapot, eh, talán ez a legsúlyosabb, az eh, az Európai Unió működéséről szóló szerződés sérelme, annak egyik célkitűzése, hogy a klímaváltozást leállítsuk, visszafordítsuk. Wells exportálja az áramot, Aberthorn egy koszos erőmű, és már most megsérti az EU jogszabályokat. Tehát amit mi szeretnénk, az az, hogy kimondják, hogy megsértik a 191. cikkét az EU szerződésnek, hogy a helyi erőmű az megsérti a jogszabályokat, a, van egy javaslat, amely arra irányul, hogy a domb túloldalán egy másik bánya nyíljon. Köszönöm, ennyit mondanék, elnök úr. Most itt a külszíni bányáról. A civil... Köszönöm, a bizottság kap válaszadásra jogot. Thank you. Um, the commission has been Köszönöm. A bizottság már évek óta vizsgálja ezt a petíciót 2013-ban kaptuk az utolsó, a legutolsó beadványt. Ezt a további információt tegnap kaptuk csak meg, valamint most látjuk, vagy kaptunk Stux úrtól további információkat. Tehát igazán, de én azt tudom összegezni, hogy a, mit tudunk a jövőben tenni ebben az ügyben. Egy sor állítás elhangzott. Az általunk végzett az általunk végzett elemzések azok szerepelnek a közleményben, tehát azokat nem ismétlem meg. Ezek a megállapítások a környezettanulmányokra vonatkozó irányelv megsértésével vagy meg nem sértésével kapcsolatosak. Ahogy Stux úr is tudja, egy ideje vizsgáljuk ezt az ügyet, és a jogi eljárások magas költsége miatt az Egyesült Királyság ellen egy eljárást indított a bizottság. Ez 2014-ben eredményre vezetett. Jelenleg eh, a brit kormányjal arról eh, folytatunk párbeszédet, hogy hogyan lehet a gyakorlati megoldást. Eh, az, hogy a legfelsőbb bíróság nem hajlandó foglalkozni ezzel a kérdéssel, költség problémák miatt, illetve az, hogy ez a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv érvényese, illetve hatályos-e erre az ügyre, ez eldöntendő kérdés. És a ezt kell eldönteni, hogy tehát a környezetvédelmi eset tanulmányról szóló irányelv alkalmazandó-e. A másik állítás az Abertorni erőműre vonatkozik. Ez megint egy olyan téma, amelyet a bizottság jelenleg is vizsgál, és nitrogéndioxid kibocsátás miatt eljárás indult az erőmű ellen tavaly adott ki egy indokolt véleményt a bizottság, és a következő jogi lépések történnek, további jogi lépések fognak történni. Ami a üvegházhatású gázkibocsátásokat, a GHG kibocsátásokat illeti, egy korábbi irányelv konkrétan nem említette a klímaváltozást, amelyre itt hivatkozás történik, miután 2013-ban történt egy módosítás, azt azért el kell mondani, hogy a korábban is a GHG gáz kibocsátás egy olyan dolog, amit elemezni kellett volna. Az EIA irányelv, tehát a környezeti hatástanulmányokról szóló irányelv alapján ugyanakkor a, a bányászás az a hatály alá tartozik, még a felhasználása a szénnek nem feltétlenül, mert ugye a kitermelt szenet azt vagy helyben használják fel, vagy máshol. Ez eh, az adott eh, esetről esetre eltér. Van egy új eh, felülvizsgált környezet tanulmány irányelvünk, amely kifejezetten a klímaváltozásra is utal. Ez megint egy olyan kérdés, amit figyelembe kell venni. Ez 2017-től lép majd életbe, de még hogyha a döntés akkor is, vagy ezelőtt születne meg, akkor is a mi útmutatásunk az, hogy az üvegház hatású gáz kibocsátást figyelembe kell venni, de ez nyilván az új engedély eh, kérésekre, eh, engedélykérelmezésekre vonatkozik, eh, amely megvalósulhat, hiszen szóba jöhet például a bánya területének, illetve a bánya tevékenység kiterjesztésére irányuló kérelem, ez bekövetkezhet. Köszönöm képviselők, van-e a képviselők közül, aki szólni szeretne, ha nincs, akkor a e, petíció benyújtójának adom meg a szót. E, köszönöm, elnök asszony, az Európai Bizottság által elmondottakra reagálni, különösen GHG kibocsátás témában. E, gyakorlatilag ez a, a kitermelés egy folyamánya, mert ugye a szén elégetése az gyakorlatilag egy kumulatív hatás, és én azt gondolom, hogy a kumulatív hatás miatt ez a, ez a környezetvédelmi tanulmányok vagy környezettanulmányok irányelv hatája alá esik. Az első állításra nem reflektálta az Európai Bizottság nevezetesen arra, hogy az irányelv azért sérül, mert a 2005-ös környezetvédelmi nyilatkozatban tartottakat nem fogadták meg. A bánya cég akkor egy nyilatkozatot tett, és azt mondta, hogy ezt meg ezt meg ezt fogjuk tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a külszíni bánya nem okoz zajt és porszennyezést. Ez feltétele volt az engedély kiadásának. Nos, ezek a feltételek azok nem teljesültek, eh, ami szerintünk eh, egy eh, eljárási jogsértés. Azt megértem, hogy a korábbi akodalmakat, amelyeket a petíciók aláírói benyújtottak, azoknak egy részét a brit kormány azóta kezelte, de most 2015-ben is elmondható, hogy a bírósági úthoz való hozzáférés problémás, illetve ez a, az ipari tevékenység eh, olyan zajártalommal jár, amely az EIA irányelv hatája alá tartozik, illetve a, annak az irányelvnek a be nem tartása, valamint a feltételek nem teljesülése eh, azt mondatja velem, hogy előfordulhat az, hogy valaki, amikor valaki, amikor engedélyt kér egy tevékenységre, főtfát megígér, majd utána nem teljesíti az ígéreteit, szerintem ez elfogadhatatlan értelmezése az irányelvnek. Ami a GHG eh, kibocsátást illeti, ez valóban egy eh, egy eh, súlyosabb probléma, illetve szélesebb értelemben vett probléma. Itt nyilván nem annyira az irányelv megsértéséről van szó, hanem arról, hogy a környezeti hatás tanulmány, ami 2012-ben készült, az a Párizsi jegyzőkönyv elfogadása óta, ugye, ami idén következett be, és amely arról rendelkezik, hogy fel kell lépni a klímaváltozás ellen. Ennek fényében is az ilyen színi bánya tevékenység egyre elfogadhatatlannak látszik, mert a bizottság, a tanács és az Európai eh, eh, Parlament is eh, mindannyian azt mondják, hogy az üvegház hatású gáz kibocsátás problémáját a lehető leggyorsabban kezelni kell tehát a, a szén kitermelése, a szén elégetése és az ebből fakadó kibocsátások tökéletes példáját adják annak, hogy hogyan nem szabad a klímaváltozás elleni küzdelmet folytatni és mi továbbra is azt kérjük, hogy ez a bizottság, illetve a parlament egy olyan esetként kezelje ezt az ügyet, ahol fel kell lépni mert ez nagyon, ez egy állatorvosi ló, gyakorlatilag a külszíni bányászás, bányászat állatorvosi lova. Köszönöm szépen, Péter. Ha jól értettem a bizottságot, akkor a bizottság is azt mondta, hogy információra van szüksége annak érdekében, hogy ezt a helyzetet véglegesen meg tudja ítélni. Nem abból indulok ki, hogy a bizottság tudja azt, hogy mire van szükség, Éppen ezért egészen addig tartjuk nyitva a petíciót, kérdésem a titkársághoz, illetve a bizottsághoz az, hogy ez meddig fog tartani, hiszen nem egy új keletű petícióról van szó, és fontos, hogy mi magunk is lezárjuk ezt a petíciót végleges véleménnyel. Vajon elég egy negyed év hozzá, vagy ez túlságosan ambiciózus cél -e? Mi az, ami még hiányzik nekünk? Túlságosan sok munkáról van-e még szó, vagy mi az, amire a bizottságnak szüksége van. A bizottság kap szót. Elnézést. A PowerPoint előadást, amit önök is megkaptak tegnap, nemrég kaptuk meg, egy összegzés, nagyon sok új feltételezés van, és természetesen a, hozzánk az részletekre reagálunk, de 2013 óta, az utolsó közlemény óta nem kaptunk plusz információt a petícióval kapcsolatban, tehát meglepett az, hogy ma ide hívtak bennünket, ez magában véve nem baj. Két új probléma van, és nemzeti egyeztetés történt, amely jelentős, illetve tegnap megkapott ahol kiderül az, hogy a feltételek problémája, itt ez egy új kérdést vet fel, az EU-s jogot érintő és új kérdésnek minősül-e az EI irányelv kapcsán, hiszen uh, itt uh, nem egy olyan folyamatról van szó, amely megfelelő mechanizmusokat alakít ki a follow-uphoz de jelenleg nem tudunk véleményt mondani egészen addig, amíg ki nem derül, hogy a Nemzeti Bíróság előtt az EU hogyan argumentált, és ezzel kapcsolatban még nincsen információm. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék a Petershez intézni. Ami a nyitvány megépítését, eh, meg az időszakot illeti, meg szeretném kérdezni a közkonzultációt, hogy eh, erre sor került-e a nyitványa megnyitása előtt. A petíciót 2008-ban kaptuk, tehát 7 eh, év telt el azóta. És az első fellépésre 2005-ben eh, került sor, tehát a petíció benyújtását megelőzően két évvel. Számos hasonló eset eh, ről tájékozódunk. Európában számos eh, hasonló esetek kapcsolatban kaptunk petíciót. A következő petíció következik majd. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e konzultáció volt a konzultáció megfelelő módon a közvéleménnyel, illetve ennek kapcsán milyen végkövetkeztetéseket sikerült levonni. Köszönöm szépen, a petásnak adunk szót. Köszönöm szépen. Igen, volt egy közkonzultáció, a konzultációs folyamat, amelyre gondoltunk is, illetve az ott élő lakossággal történt ez, és azok az aggályok, amelyek a forra és a zajszintre vonatkoztak, ezekkel foglalkoztak, amelyre a környezeti nyilatkozat is kitért, viszont ezek a gyakorlatban nem voltak hatékonyak, és ezért került vissza, ez a petíció nem sikerült megoldani, hiszen a környezeti eh, nyilatkozattal kapcsolatban van egy probléma. Tehát, hogyha a bizottság az információ alapján környezeti eh, nyilatkozatot tesz, és ez nem működött, vagy ignorálták, akkor az ott élők, akiknek azt ígérték, hogy ez működni fog, és számos kérés eh, érkezett ezzel kapcsolatban, illetve elhangzott az, hogy az említett feltételek mellett eh, fellépésre kerül sor, akkor nekik saját maguknak kell cselekedniük. Tehát ez az a jogi eljárás, amely 2010-ben indult. Tehát ez nem vezetett sikerre, tehát az eljárás nem indult el. Ők egyszer megpróbálták megvédeni a költségeiket, hiszen az Egyesült Királyságban nagyon nehéz bíróság elé vinni ezeket az ügyeket, tehát megállapításra került ez, hogy a jogi eljárásokat tekintve az Egyesült Királyság nem teljesítette a szabályozást. Tehát ez az eset nem feltétlenül törvényes, csak azért, mert az Egyesült Királyság döntésen túlmutat. Az ENSZ Arhusz egyezményének konvenciós bizottsága ők megállapították azt, hogy itt nem megfelelős történt, tehát törvénynek, hogy nem megfelelős, tehát nagyon furcsa helyzet állt elő, amikor azt mondták az egyik ott élőnek, hogy az Egyesült Királyságban mindig nem felel meg az Árhuszi Egyezménynek, viszont nem tudnak mit tenni, és ő és más ott élő továbbra is ki van téve a zajnak és a pornak. Remélem ezzel sikerült megválaszolni a kérdést. Köszönöm szépen. Akkor azt javasoljuk, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. A petens elküld majd még információkat a bizottságnak, és a bizottság amint lehetséges, választ ad. Így tudunk majd arról dönteni, hogy mit tegyünk a petícióval. Ezzel átérünk a következő napi rendi pontra. Ez a 12-es petíció, a 06 17 2008-as számú petíció. Itt egy külszíni bányáról van szó, mert itt Lengyelországban egy lignitbányáról. A helyi hatóság nincs jelen. A petens az 5 percben kapja meg a szót, parancsoljon. Serdecznie nazywam się Szilvia Maćkowiak Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Szilvia Macskoviak vagyok, és a Nash Dom lengyel szervezet képviseletében vagyok itt, kb. 25 ezer embert képviselünk. A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy megvédjük magunkat egy lignitbánya megnyitásával szemben, amelyet a lengyelországi, nagy lengyelországi vajdaság déli részén kívánnak létrehozni. Az engedélyt 2011 májusában adták meg a projekthez. Mi úgy érezzük, hogy nagyon súlyos hibákat követtek el az engedélyeztetés során. Nagyon sokan tiltakoztak a bánya megnyitásával szemben, ezt teljesen semmibe vették, az Életékes Környezetvédelmi Minisztérium nem válaszolt a megkeresésekre, és sajnálatos módon a tiltakozások ellenére megadták a lignitbánya megnyitásának az engedélyét, és mindeközben azonban történtek nagyon súlyos administratív hibák is. Elkezdődtek a források, és ez is azt jelzi, hogy megsértették a törvényt és a polgári szabadságjogokat is amelyeket a lengyel alkotmány garantál. A helyi lakosság sohasem egyezett abba, hogy bármiféle fúrás történjen a területen, azonban a bíróságok ránk kényszerítették azt, hogy egyezzünk bele ezekbe a munkálatokba. Több fúrást is bírósági határozat alapján kezdtek el a helyi lakosság egy részét, a helyi gazdák egy részét arra kényszerítették, hogy engedjék meg, hogy a területükön fúrásokat végezzenek. Sokak jogas, jogai sérültek tehát. Annak ellenére, hogy a helyi illetékes bíróság az engedélyt nem tekintette véglegesnek, folytatódtak a fúrások, Tavaly decemberben az illetékes minisztérium zöld utat adott a további munkálatoknak. Annak ellenére, hogy sok esetben törvénytelen módon jártak el, és annak ellenére, hogy sok esetben a helyi lakosság aggodalmai megalapozottnak bizonyultak, mégis folytatódtak a fúrások. Attól tartunk, hogy a lignit bányát megkívánják nyitni a közeljövőben, amivel sok környéken található város és falu egzisztenciája sodródik veszélybe, sokak munkahelye forog kockán. Egy olyan területről beszélünk egyébként, amely mezőgazdasági szempontból nagyon fontos Lengyelország számára, az élelmiszerellátás szempontjából. Sok helyi gazdaságot nem régebben újítottak fel közösségi pénzből, úgyhogy szerintem joggal érezzük azt, hogy bármiféle építkezés vagy más hasonló tevékenység ezen a vidéki területen tévedés, de ebben az esetben a szabadságjogaink is sérülnek, de bizonyos törvények is sérülnek, és említeném még a különböző európai jogszabályokat, amelyek a természetes vizek védelmét előírják, a Natura 2000-es eh, területek is a közelben találhatóak. Tartunk tőle, hogy eh, a fenntartható fejlődés elveséről, és azt is mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a szóban forgó lignitbánya, illetve a lignitbányák általában nagyon nagy előidőzi, előidézői a széndiokszid kibocsátásnak. Mindent meg kell tennünk, tehát, hogy leállítsuk ezt a projektet. Rengeteg hatóság figyelmét felhívtuk, a hatóság figyelmét felhívtuk erre a problémára, a lengyel államfőt tájékoztattuk, a környezetvédelmi minisztériumot. Imáron a legfőbb közszolgálati bíróság elé került az ügy, de egyelőre még nincs határozat, illetve döntés. Ezért az önök segítségét kérjük abban, hogy közösen védjük meg ezt a csodálatos helyet, védjük meg azokkal szemben, akik tönkre akarják tenni mindazt, amit itt a dián is láthatnak. Szeretnénk azt is, hogyha ellátogatnának hozzánk, meghívjuk Önöket, és ott helyben aztán részletesen is tájékozódhatnak az ügyről. Nagyon szépen köszönöm a petíció benyújtójának. Most pedig megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót. Anna Czajkovska van jelen, ő fog erről az ügyről beszámolni. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném bemutatni az Európai Bizottság véleményét a szóban forgó ügyről, illetve a jelenlegi helyzetről. Egy általános megjegyzést szeretnék tenni. Sok olyan esetben, mint ebben az esetben is, ahol földhasználatról van szó, gyakorlatilag az illetékesség, illetve a hatáskör a tagállami. Az Európai Uniós környezetvédelmi jogszabály, jogi szabályozás tekintetében a hatástanulmányokra vonatkozó irányelv talán a legfontosabb, ezt érdemes itt e- említeni. A engedély kiadása előtt hatástanulmány, környezeti hatástanulmányt kell készíteni, ez azt jelenti, hogy a beruházónak környezeti hatástanulmányt kell készíteni, és az egész eljárás, illetve folyamat során bármiféle lehetséges hatást vizsgálni kell a környezetre nézve. A felszíni vizek, a felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, valamint a Natura 2000-es területekre gyakorolt hatást, a tájképre gyakorolt hatást mind-mind meg kell vizsgálni. Ennek az eljárásnak a részét képezi a nyilvános konzultáció is, amelynek során az érdekelt felek lehetőséget kapnak arra, hogy a véleményüket ismertessék a projekt kapcsán. Jelen pillanatban hol is vagyunk? Világosan látni kell, hogy az eljárás még el sem indult. A beruházó nem nyújtott be egy kérelmet a koncesziókra vonatkozólag, így tehát a mi értékelésünk egyelőre hipotetikus. A beruházó csak néhány kísérleti fúrást végzett, amely egy másik engedély hatáskörébe tartozik, a feltáró jellegű fúrásokra ugyanis más engedélyeztetési folyamat vonatkozik. Éppen ezért jelen pillanatban EU-s jogszabály sérüléséről nem tudok beszámolni. Továbbá, hogyha ezt a külszíni lignitbányát engedélyezik, akkor ennek kihatása lehet a Natura 2000 területre is, amely kb. 20 kilométerre található az érintett területtől. A természetes élőhelyekre vonatkozó irányelv szintén nem érinti ezt az aggályt, ugyanis itt is hasonló a helyzet, mint az előző említett eljárás kapcsán. Tehát itt egy másik eh, eljárásról van szó, hiszen itt is egyelőre csak kísérleti források történtek. Tehát nem állapíthatjuk meg egyelőre, hogy eh, sérültek volna EU-s jogszabályok. Természetesen, hogyha végül elindul a tényleges folyamat, és úgy ítéljük meg, hogy EU-s jogszabály sérült, akkor az Európai Bizottság mindenképpen elgondolkodik majd, hogy milyen adekvát lépéseket tud tenni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Bizottságnak. Valesza úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a petíció benyújtójának az előadást, köszönöm szépen, hogy elmondta, illetve ismertette a nézőpontját. Az ilyen nagymértékű projektek esetében minden vetületet meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk természetesen a negatív dimenziókat is, mint amilyen lehet például a környezeti hatás. Látnunk kell először is, hogy olyan területek érintettek, amelyek Lengyelországban a legtermékenyebb területek közé tartoznak mezőgazdasági szempontból. Gyakorlatilag az élelemellátás szempontjából ez egy nagyon fontos terület, ez az egyik. A másik, hallhattuk, hogy a környezetvédelmi miniszter ez ideig csak a feltárásra vonatkozólag adott engedélyt, a lignit források feltárására vonatkozóan, Körülbelül 339 fúrás ról van szó. A petíció benyújtója úgy tudja, hogy valószínűleg a lignit források kiaknázására is engedélyt fog kérni majd a vállalat. Hogyha elérkezünk ehhez a ponthoz, akkor tudjuk majd fontolóra venni, hogy mit is tudunk mi a magunk részéről tenni. Hogyha végül ö, engedélyért folyamodik a szóban forgó vállalat, akkor mindenféle kritériumoknak eleget kell tennie, úgyhogy ennek tükrében szerintem jelen szakbizottságnak nagyon komolyan kell vennie, komolyan kell kezelnie a petíció, benyú, petíció benyújtóinak aggájait, hiszen igenis fennáll a lehetősége annak, hogy nagyon súlyos környezeti hatásokkal kell számolni. Szerintem tehát hagyjuk nyitva a petíciót, és fogalmazzuk meg aggájainkat az eljárással kapcsolatosan, és csak utána tudjuk majd eldönteni, hogy a későbbiekben mi a teendő. De először is kérjünk szerintem információt a lengyel hatóságoktól, arra vonatkozóan, hogy hol tartanak most a munkálatok, mi a helyzet az engedélyekkel, és milyen környezetvédelmi, szakértői és administratív döntések születtek. Úgyhogy kérjünk felvilágosítást a lengyel hatóságoktól. Köszönöm szépen! E, członka tej komisji, pana posła Janusza Wojciechowskiego, chciałbym... Köszönöm szépen. Wojciechowski úr nevében fogok beszélni, aki ennek a szakbizottságnak a tagja. Én azt mondanám, hogy maradjon nyitva ez a petíció, ne zárjuk le. Nem fogom elismételni a már elhangzott érveket. Szerintem Látni kell azt, hogy a beruházó már most is, illetve egy ideje különböző feltáró jellegű lépéseket tesz vagy tett, biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő módon történjen minden a következő szakaszokban, hogyha beruházó úgy dönt, hogy folytatja a munkát ezen a területen. A helyi közösségnek gyakorlatilag nem volt beleszólása az ügybe, meg sem kérdezte a beruházó helyi lakosságot, ez is világosan azt mutatja, hogy nagyon eltökélt a beruházó. Úgyhogy szerintem ne zárjuk le, és talán úgy járhatnánk el, ahogy Valesza úr is javasolta, írjunk levelet az illetékes hatóságoknak, és fogalmazzuk meg az agályainkat, illetve azt, hogy a helyi lakosság nem túl boldog a jelenlegi helyzettel. Köszönöm. Nagyon időszerű ez a kérdés mert ugye még nem kezdődtek el az építkezések. Lehet, hogy elkerülhetetlen, lehet, hogy mindenképpen megnyit ez a bánya, de most van egyáltalán elvi lehetőség arra, hogy megállítsuk. Ugye Velszben láttuk a Velszi példát, ott már egy működő bánya van, az ellen már nehezebb fellépni. Nekem ezzel a petícióval kapcsolatban az az érzésem, hogy azok, akik ezt benyújtották, úgy érzik, hogy ők, ők erőtlenek egy nagy befektetővel szemben. Egy olyan nagy befektetőről van szó, amely rendkívül tapasztalt, komoly jogi erőforrásokkal is rendelkezik, és tudjuk, hogy jó viszonyt teremtett a hatóságokkal is. Azok, akik gazdálkodásból élnek, ezen a területen, ami ugye Lengyelország egyik legtermékenyebb földje. Nos, ezeket az embereket semmibe veszik. Én annak örülök, hogy ez a bizottság, az Európai Parlament eh, legalább beszél erről a dologról. Jó lenne, hogyha mindent megtennénk ebben az ügyben, elküldeni ezt az anyagot, eh, mert eh, a feltárásokra vonatkozó engedély az szinte egy ígérvény a befektető felé, hogy ki tudja majd ezt a projektet futtatni. Lehet, hogy itt van egy joghézag a lengyel jogban, lehet, hogy egy ilyen feltárási koncesziót is hatástanulmány kellene, hogy megelőzzön. Nem csak, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, hanem arra kell sarkalni a lengyel hatóságokat, hogy válaszoljanak. Az Európai Bizottsággal azonban nem igazán értek egyet, nem várhatunk tovább, Eh, ahhoz, hogy, vagy addig, amíg ebből a koncesszióból eh, tényleges eh, bányászati tevékenység lesz, akkor is meg kell védenünk a polgárokat, amikor nem tulajdonviszonyokról van szó, hanem mondjuk tájvédelmi jellegű a petíció. Amikor a petíciót olvastam, azt láttam, hogy önök gyakran utalnak a a alapvető jogok kartájára. Sajnálatos módon az alapvető jogi karta Lengyelországban nem érvényes, mert a lengyel hatóságok azt nem tartatják be Lengyelországban és Nagy-Britanniában sem. Ugyanakkor vannak olyan irányelvek, amelyekre önök joggal utalhatnak, és amelyek engedik a jogérvényesülést és ebben az értelemben eh, már is van használható EU eh, jogszabály. A mi feladatunk pedig az, hogy küldjünk egy eh, feliratot a lengyel hatóságoknak, a helyhatóságoknak is, a helyi hatóságoknak is, és kérjünk tőlük magyarázatot, de mindenképpen kerüljük el az automatizmust a bánya megnyitása során. Köszönöm. Teli asszony. Köszönöm. Én egy másik aspektusára koncentrálnék ennek a kérdésnek, a polgári jogi kérdésekre. Kétszer is hangsúlyozta a petíció benyújtója, hogy a gazdákat kényszerítették a beleegyezésre. Engem érdekelne, hogy hogyan kényszerítették őket, mert jó lenne tudni, milyen nyomásgyakorlásnak voltak kitéve, és említették, hogy az ügy már megjárta a legfelsőbb bíróságot, de nem született um, megfelelő döntés. Mikor uh, tárgyalta ezt a legfelsőbb bíróság? Tudjunk arról, hogy um, mennyi uh, idő, ideig um, tartott ez a folyamat, és miért nem kaptak még választ a uh, beadvány elkészítői. Szűr kap Ja chciałem zapytać o dwie sprawy. Köszönöm. Két kérdésem van, ha szabad feltenni őket. A helyi önkormányzat álláspontja az eljárás elején, a, mielőtt a kutatási engedélyeket kiadták, illetve az, hogy van-e olyan kutatási, tudományos kutatási eredmény, amely ennek a helynek, illetve ha itt nyílna külszíni bánya, akkor annak milyen társadalmi hatásai lennek, lennének. Köszönöm. Most akkor megadom a szót a petíció benyújtójának. Dali asszony kérdése a menetrendel kapcsolatban talán erre kéne válaszolnia először. Köszönöm, Macskovjeknek hívnak. A Nasdom Egyesületnek vagyok a tagja. Szeretném akkor most befoltozni azokat a lyukakat, amelyek a képviselők tudásában még léteznek az előző előadás után. Ehm, és hát meglep az, hogy ugye, illetve tulajdonképpen megnyugtat az, hogy azt mondják a képviselők itt, hogy a prevenció jobb, mint a gyógyítás. Ugyanakkor ez a befektető meg tudta győzni a bíróságokat az igazáról, mert a bírósági határozatban egyértelműen szerepel az, hogy ilyen kutató jellegű fúrásokat lehet végezni. Ugyanakkor eh, nyilván ezt a helyi gazdák eh, ellenzik. Fel is léptek a fel is léptek a eh, vállalkozó ellen, a vállalkozás ellen, aki rendőri segédlettel foganatosította a bírósági határozatot. Poznányban, az egyetemen Raptajcsek professzor vezetésével, Gurski professzor közreműködésével született egy, illetve volt egy előadás, illetve konferencia, amelyen a professzorok rámutattak arra, hogy a helyi környezetet komoly károsodás éri, és ez egyáltalán nem meglepő. A hatályos EU jogszabályok alapján minden tagállamtól elvárható, és ide tartozik Lengyelország is, hogy az üvegházhatású gázkibocsátásokat csökkentse. A kérdés ugye az ebben a vonatkozásban, hogy mit keres ott egy lignit bánya. Ugye említették, hogy ez Lengyelország élelmiszer raktára, mert ezen a területen állítják elő a lengyel élelmiszerek kétharmadát. Tehát ennek a környezetnek a károsulása nagyon komoly következményekkel fenyeget. A bizottság eh, ugye eh, feltárásokról beszél, ugyanakkor a eh, vállalkozó a kutatások, a fúrások 30%-át végezte el eddig. Mi úgy gondoljuk, vagy attól tartunk, hogy stratégiai erőforrásnak nyilvánítják itt ezen a területen az ásványkincseket, és eh, ennek káros következményei lesznek. Valensza úr eh, javaslata nevezetesen az, hogy menjen egy levél a minisztériumnak, mert ugye itt az történik, hogy a beruházónak 280 fúrásra volt engedélye, és ennek csak egyharmadát hajtotta még végre. A befektető azt mondja, a bányavállalkozás azt mondja, hogy ezen a helyen egy millió tonna lignit bányázható ki. Tehát ugye a, a javaslat az, hogy a környezetvédelmi miniszterhez menjen egy levél, amelyben arra kérjük fel, hogy reagáljon a mi aggájainkra. Ugye itt egy helyi közösség ügyéről van szó, amely erősen kitart egy befektetővel szemben. Három ezeren tüntettek és zártak le egy helyi utat 200 traktorral, és ők így tiltakoztak a külszíni bánya megnyitása ellen. Négy éve hitegetnek bennünket, hogy nem kell aggódni, mert itt most csak kísérleti fúrásokat végeznek. Ugyanakkor ez minket nem téveszt meg, mert amennyiben tényleg lignitet találnak, akkor megkapják az engedélyt majd a bánya megnyitására és annak üzemeltetésére. Azt pedig tudjuk, hogy a lengyel energiaellátás biztosított. Három prioritás van, az élelmiszer, a energia és a víz produkujemy w tym regionie Wielkopolski. Ugyanakkor az energiát lehet importálni. E, az jó élelmiszer viszont pótolhatatlan. Sí, Chciałabym jeszcze króciutko. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék reagálni az elhangzott kérdésekre. Elhangzott egy kérdés az időkeretről mire jutott a legfelsőbb bíróság, már egy évvel ítéletet hoztak, és az esetnek nincsen száma. A mi tiltakozásunk, amelyet 176 fél írta alá, a Környezetvédelmi Minisztériumnak, itt a Lengyel Környezetvédelmi Minisztériumra gondolom. Viszont erre a revére nem kaptunk választ 2011 óta. Azóta négy év telt, négy év telt el, tehát a környezetvédelem minisztériumtól semmiféle választ nem kaptunk. Köszönöm szépen, hogy érdeklődést mutattak az ügyünk iránt. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó kézag van, és a megelőzés jobb, mint a gyógyítást. Most kell tennünk, hiszen később sokkal nehezebb lesz mindez. Kiindulva a lengyel rendelkezésekből. Tehát nagyon fontos, hogy tegyünk valamit, mégpedig most, Fontos, hogy hatással legyünk a lengyel kormány döntéseire. Remélem, hogy ezeket a depozitokat nem regisztrálják, és remélem, hogy ennek hatása lesz a vízkeret irányelvre, illetve más környezeti jogalkotásokra az EU-ban. Köszönöm szépen még egyszer erőfeszítéseiket, köszönjük szépen az érdeklődést, és remélhetőleg lesznek konkrét lépések. Remélhetőleg ez nem merül ki pusztán egyben a mai vitában. Remélem, hogy önök is mindent megtesztek az önök részéről, hiszen több ezer állampolgár van, aki számít az önök segítségére. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük szépen a petens jelenlétét. És miután meghallgattuk a bizottságot, a következő javasló, javasoljuk, nyitva hagyjuk a petíciót. A lengyel kormánynak egy levelet fogunk küldeni, és kérünk majd információkat ehhez a projekthez, illetve el fogjuk mondani azt, hogy a petíciós szakbizottság az Európai Parlamentben, tehát nem csak a petensek, hanem a szakbizottság összes tagja aggódik. Minden szükséges információt meg fogunk szerezni, illetve önöket fontosan tájékoztatni fogjuk. Áttérünk a következő napi rendi pontra, 0195 per 2011-es petícióra, ez a 13. napi rendi eh, pont. Baudíros Rossz Prát, az Instituto Agricola Catalán de San Isidoro szervezetet képviseli, és itt a léridai Szegarra Gariges öntöző csatorna tervéről van szó. Parancsoljon, Prát úr. Köszönöm szépen elnök asszony. Az Institut Agricola egy vállalati szövetség olyan vállalkozókból áll, akik Spanyolországban, a katalóniai régióban tevékenységének 160 évvel ezelőtt, amikor megállapították ezt az intézményt, ezzel a fő célra rendelkezett, hogy a vállalkozói mezőgazdasági szabadságot, támogatás. Amikor kiderült azt, hogy szeretnék megépíteni az öntöző csatornát, egészen elégedettek voltunk. 70 ezer hektár földet szeretnének ezzel öntözni, amelyek eddig csak esőt kapott, és Katalónia egyik legszárazabb területén e, található. Ahogy eltelt az idő, és a Natura 2000 megvalósításával a terület aránya csökkent. Ez azért volt így, mert 40%-a a 70 ezer hektárnak speciális madárvédelmi terület. A gazdák természetesen meglepődtek, hiszen eh, számítottak az öntözött csatorna megépülésére. Ez pedig nagyon sok ellentmondást eredményezett. Eh, a mezőgazdaság intézet nyújtotta be ezt a eh, petíción, nem számítottunk arra, hogy ez hektárra csökken. Mi azt kértük csak, hogy az elkötelezettség, a kompenzáció, illetve a katalán kormány területmenedzsmentét felelős egysége, tisztelő megállapodást, hiszen a környezeti hatalmány is kitért mindenre. Mint említettem, a petíciót megelőzően állapodtunk meg mindenben, illetve abban is megállapodtunk, hogy szakértő kapcsolódik bele a munkába. Két pontot szeretnék még megemlíteni. Az egyik az, hogy a speciális üdemet élvező területeken, madárvédelmi területeken a kormánynak tanulmányokat kell készítenie, annak érdekében, hogy alátámaszza az, hogy a madarak jelenlétével összeegyeztethető az öntöző rendszer megépítése. Az Európai Bizottság erre kényszerítheti a spanyol kormány. Mi úgy érezzük, hogy mind az öntöző csatorna megépülhet, mind a madarak védelme megvalósult. A habitáti irányelv nem tartalmaz erre vonatkozóan tiltó rendelkezést a levélemi területen egészen addig, amíg a madarak életkérülményei nem sérülnek, és egy öntözött terület, amely nem közel van a Szegarra Garigesz csatornához, az a Karagazat Tanara nevet viseli, bebizonyította azt, hogy össze lehet vonni az 5 csatorna megépítését a madarak jelenlétével. A De Szegre is publikált egy cikket, amely ezt a, a jelentést lefedi. Miért ez a jelentés már az egyéb érintett területekre is kitér. Hogyha ezeken a területeken lehetséges az öntözés, akkor ezt azonnal el kell indítani, hiszen, mint említettem, jelentős beruházást történt ebbe a projektbe, illetve az emberek kezdenek elköltözni, illetve el fognak költözni erről a területről, mivel e, nem tudnak majd aratni. Ha nem lehetséges az öntözés megoldása, akkor a mezőgazdasági farmok, üzemek fontos, hogy pénzügyi kompenzációt e, kaphassanak, hiszen nem tudják bővíteni az öntöző rendszereiket a madárvédelem miatt. A mi intézményünk nem ellenzi a második projektet, amelyet az Európai Uniónak mutattak be pályázatként. Ez pedig egy elkerülő utat tervez kiépíteni az ivóvíz elérése érdekében. Mi úgy érezzük azonban azt, hogy európai finanszírozás nem szabad addig adni, amíg az elő, előzetes feltételeknek meg nem felel az adott projekt. amelyre az eredeti hatástanulmány is kitért. Fontos nem megfelelkezni arra, hogy az eredeti projekt általános öntöző rendszerre vonatkozott, és nem az ivóvíz szolgáltatására a hely lakosság felé. Köszönöm szépen. Önök szeretne egy petens, egy másik petens is szót kérni, vagy ön az összes petens nevében szólta? Rendben, köszönjük az összegzést. Most a bizottság kap szót Szobot Mártin úr képviseli a bizottságot, jelen van a bizottság? Parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a környezetvédelmi jogalkotást illeti, a petíció két aspektus vet fel. Az első kompetencia kérdése, illetve a védett területek megóvása, a második pedig olyan tevékenységekhez kapcsolódik, amelyeket speciálisan védett területeket lehet kötni. Ennek az ügynek a különlegessége ahhoz a tényhez kapcsolható, hogy a terület menedzsmentje kapcsán ezzel a kérdéssel foglalkozott a bíróság és Spanyolország ellen hozott ítéletet, mivel kiderült, hogy nem minősített elég területet madárvédelemre. Az Egyesült Gereknek megfelelően Katalóniában, második megjegyzés, elfogadtak egy olyan projektet, a Garagariga csatorna projektet, amelyet a szociális modellvédelmi területekre dolgoztak ki, anélkül speciális intézkedéseket körvonáztak volna. A következő történt a bíróság két ítélete, ami a besorolást illeti, a területek besorolását, és itt meg kell jegyezni azt, hogy a besorolás, mint feltétel a madár e, irányelv a négyes pontjában szerepel, ez pedig azt jelenti, hogy a tagországoknak ki kell jelölniük bizonyos területeket, madárvédelmi területeként az irányelv egyes e, függelékének megfelelően. Mivel Spanyolországban mind a két típusú terület lefedett, és Spanyolország nem jelölt ki megfelelő területet madárvédelemre, a bíróság a Spanyolország ellen hozott ítéletet, Katalónia pedig úgy döntött, hogy dönteni, meg fogja növelni a védett területek arányát. Mert most ezekről a területekről van szó. Ami pedig eh, a feltételeket illeti, a besorolásról a feltételeit, a megfelelő menedzsmentet, itt a menedzsment a tagországok kompetenciájába tartozik, és ezeket nem az Európai Bizottság végzi, hanem a tagországok az illetékesek, akik madárvédelmi és tudományos feltételek alapján a legmegfelelőbb területeket kell, hogy minősítsék annak érdekében, hogy a madárvédelmi megvalósulhasson. Ez pedig nagyon fontos, hiszen a területek kijelölése madárvédelmi szempontok alapján történik, nem a szociális és gazdasági megfontolások alapján. Tehát ezeket a dolgokat nem veszik figyelembe, amikor az osztályozás besorolás történik. A besorolás, mint említettem, administratív rendelkezés kapcsán valósul meg, és ezt a nemzeti bíróságok elé lehet vinni, illetve meg lehet kérdőjezni. A speciálisan védett területek, amelyekről most szó van, Ezeket a bizottság figyelmel követte, megvizsgálta hogy a katalán kormány megfelelte az Európai Bíróság ítéletében meghatározott feltételeknek. Készült egy elemzés, ha megnézzük a különböző területeket, illetve megnézzük azt, hogy mi történt a különböző területeken, a fajok védelme érdekében, kockázatnak kitett védelme érdekében. Itt természetesen nem lehet összekeverni a besorolás kérdését, a menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekkel, tehát a földhasználati kérdésekkel az adott területen belül, amelyeket a Natura 2000 lefed. És mind elhangzott a habitat irányelv és a madár irányelv, összekapcsolódnak, itt van egy védzáradék mechanizmus annak érdekében, hogy az összes olyan projekt, amely nem kapcsolódik a terület menedzsmentjéhez, ezeket a projekteket előzetes ellenőrzésnek lehessen alávetni. Különböző országok bizonyos projekteket szeretnek megvalósítani, és amennyiben sor kerül az előzetes felmérésre, elemzésre, úgy ezek megvalósulhatnak. Mint elhangzott, a projekt a csatorna építéséhez kapcsolódik, az öntösrendszer építéséhez. Ezt a katalán regionális kormány még azelőtt fogadta el, mielőtt a területet madárvédelmi területnek kinevezték volna. La ejecución de la evaluación de impacto ambiental y la uh, aprobación de los planes de gestión. Esto es importante reseñarlo. Eh... És az említett pontot a jogalkotás nem vette le, tehát amikor a bíróság Spanyolország a ítéletet, szükségesé vált az újraértékelés az új osztályozásnak megfelelően. a madárvédelmi területek kapcsán. Október 2010. Eh, októberében ezt a döntést hozta a hatóság, és elfogadta a környezeti hatástanulmányt. Ebben a hatástanulmányban, felmérésben, amely az öntözéshez kapcsolódik, illetve mindahhoz, hogy megváltozott eh, földhasználat miért, milyen változásokra lehet számítani. A regionális kormány volt a menedzsmentért felelős, a Natura 2000 alá eső területekét, megvizsgálta a projekt hatásait, várható hatásait, és arra a végkövetkeztetése jutott, hogy ezek egy része túlságosan sok volna, és mindez bizonyos nem környezeti környezeteket átváltoztatna. A közérdeklődés ellenére úgy döntöttek, hogy a projektet módosítani kell, illetve hogy kompenzációt kell fizetni annak érdekében, hogy a projekten történt változások egyensúlyban legyenek. Ezt az elemzés elismeri, tehát a vizes területek aránya ezzel megváltozna, amennyiben engedélyeznék az öntözőrendszert. Nagyon sok hatás lenne várható, úgymond a madarakra nézve, a környezetükre nézve, ami pedig hatástalanul ment a felmérést, a regionális kormány azt mondta, hogy az olyan növényfajták, amelyek a diversitás csökkenését eredményeznék, ezeket nem lehet termeszteni a területen. Illetve olyan intézkedéseket sem lehet megvalósítani, amelyeknél nem valósul meg az egyensúly. Tehát ezek a menedzsment intézkedések környezeti hatás tanulmány folyamányoként kerültek kidolgozásra, és ezek szerepelnek magában az értékelésben. A területmenedzselésére menedzsment terv vonatkozik. És mint említettem, mind a besorolás, mind pedig a menedzsment szempontjából ezek a kérdések a nemzeti törvénytől is függenek, de meg lehet őket kérdezni a bíróság előtt illetve ami a környezeti jogalkotást illeti, a besorolást, az újraértékelést, illetve az intézkedések újraelfogadását, a problémák eh, elégezítására, kompenzációk kidolgozására, illetve annak kapcsán, hogy mire lehet a földterületet használni, mindez összhangban eh, történt az Európai Unió jogalkotásával. Elnök parancsoljon! Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, aki itt van ma velünk, és megtartotta előadását. Valójában a cél az lett volna az öntöző csatorna tervével, hogy nagyobb megművelhető terület keletkezzen. A csatornáltal öntözendő terület felét lefedi a Natura 2000 projekt, és nyilvánvalóan ennek hátrányos hatása van a helybéli gazdákra. Hogyha ez a helyzet továbbra is fennáll, valamilyen módon tételt kell biztosítani az érintett gazdák számára. A Szegára Garigász öntöző csatorna létrehozásáról szóló hatástanulmány kimondta, hogy további tanulmányokra van szükség a csatorna létrehozása előtt, hogy megvizsgálják, hogy a madarakra milyen hatással lenne a csatorna létrehozása. Ezek a tanulmányok azonban nem készültek el. Most készülőben van egy projekt, amelynek keretében a csatorna egy részét arra használnák fel, hogy ivóvízellátást biztosítsanak bizonyos területek számára. Nekem problematikusnak tűnik, hogy a két projektnek ugyanaz a neve. Az egyik a Szegere Öntöző öntözőcsatorna projekt, a másik pedig a Szegere Garigas csatorna révén történő ellátásra vonatkozó projekt. Szerintem ne zárjuk le a petíciót, nézzük meg először, vizsgáljuk meg hogy az öntözésre mennyi víz használható fel, hogy az öntözés lett volna eredetileg a csatorna létrehozásának a célja, és utána meg kell vizsgálni azt, hogy a helyi lakosság számára mennyi bocsátható rendelkezésre a csatornában található vízből. Kicsit furcsának tűnik, hogy egy ilyen csatorna esetében, mint amilyen a Szegáregár igaz, és amelynek az lett volna a célja, hogy az öntözés révén termékenyé tegyen bizonyos területeket, és amely bizonyos állatvédelmi területeket is érint, miközben ivóvízellátásra is használni kívánják ezt a csatornát. Úgy mondom, az egész ügy nagyon zavaros, hagyjuk nyitva a petíciót, és várjuk meg, hogy végrehajtsák, elkészítsék a szükséges tanulmányokat. Köszönöm. Úgy látom, más nem kér szót. Akkor még egyszer megadom a petíció benyújtójának a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat, és utána teszek egy javaslatot, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Lényegében itt most nem is a Natura 2000-es területek osztályozásáról, klasszifikációjáról van szó. Lehetne erről is vitatkozni, de most itt nem erről van szó. A lényeg az, hogy a környezeti hatástanulmány nem kedvező eredménnyel zárult, és a lényegi kérdés az, hogy most a gazdák használhatják-e öntözésre a csatornát, avagy sem. Vannak olyan gazdák, akik számára egyáltalán nem vizsgál, világos, hogy most használhatják-e a csatár, csatornát öntözésre, avagy sem. Nem kérdőjelezzük meg természetesen a Nattoró 2000-es területek létjogosultságát és a madarak védelmének fontosságát, szükségességét sem. Egyszerűen csak egyfajta összeegyeztethetőség tanulmányt szeretnénk látni, szeretnénk, hogy végre szülessen egy eredmény, és Persze azt is szeretnénk elkerülni, hogy az egész régiót szegénységbe taszítsák, csak azért, mert a gazdák számára egyszerűen ellehet, ellehetetlenült a gazdálkodás. Köszönöm szépen a figyelmüket, nem akarom megkérdőjelezni, hogy bizonyos területeket madárvédelmi területként jelölnek ki, vagy a Natura 2000 alá tartozó területeknek. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos területeket lehet öntözni, vagy sem, és hogy ez összhangban áll-e a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szabályokkal. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megjelentek a petíció előtt, és nagyon objektíven elmondták, hogy miről van szó. Lehet, hogy a múltban nem volt megfelelő párbeszéd az Európai Bizottság és a régió vezetése között. Kevés örvendetes, hogyha helyzet így elharapózik, mint ahogyan ez ebben az esetben is történt. Egyelőre a petíciót nem tudjuk lezárni, és lényegében, ezt nagyon szépen összefoglalta a petíció benyújtója, arról van szó, hogy mennyire lehet összeegyeztetni egymással a víz felhasználását öntözésre a terület védelmével. Írunk egy levelet a helyi hatóságoknak, és érdeklődünk majd, hogy a hatóságnak van-e lehetőségére, lehetősége megvizsgálni ezt a kompatibilitást, másodszorban kérdés, hogy mennyi, mekkora vízmennyiséget lehet a gazdálkodás céljából felhasználni, és egy harmadik kérdés, amely legalább ilyen fontos kérdés, a kompenzáció kérdése. Ez lehetne valamiféle kompromisszum miféle kompenzációs lehetőségeket lehetne itt megfontolni. Természetesen mindezt az Európai Bizottsággal egyeztetve vizsgálnánk. Én úgy látom, mintha kettős szándék lenne itt, egyrészt védeni akarják a védendő területeket, másrésztről azonban a régió gazdasági fejlődését sem akarják ellehetetleníteni, ezt a két dolgot kell valahogy egymással összeegyeztetnünk. A petíció tehát nyitva marad, és levelet írunk a helyi hatóságoknak, és utána majd itt a szakbizottságban még egyszer foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a petíció benyújtóinak. Egyelőre lezárjuk ezt a napi rendi pontot, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és most a következő petícióra térnénk rá. Megint csak egy spanyol petíció következik, Cristobal Aguado Láza nyújtotta más spanyol állampolgár, a mezőgazdasági termelők Valenciai Szövetsége nevében a növényi termékekben fellelhető növényvédőszerekről, kártevőkről és kórokozókról. Itt vannak a petíció benyújtói? Igen, úgy látom. Igen, köszönöm. Most pedig akkor meg is adom a szót. Cristobal Aguado Láza úrnak a szót. Öt perce van. Parancsoljon, mutassa le, kérem, a petíciójukat. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy a petíciós szakbizottság előtt felszólalhatok. A mezőgazdasági termelők Valenciai Szövetsége képviseletében. Tudjuk, hogy azok, akik gyümölcsöt és zöldségféléket termelnek, problémákkal küzdködnek a növényvédőszerek használatának szükségessége miatt, és gond van, mert az Európai Bizottság a harmadik országoknak nagyon nagy mozgásteret enged a különböző vegyi anyagok felhasználásában, olyan vegyi anyagok esetében, amelyek az EU Európai Unióban tiltottak. Ezáltal nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, úgyhogy a növényvédelem szempontjából ezt a problémát mindenképpen orvosolni kell, és ez a kérdés érinti a harmadik országokból való zöldség és gyümölcsimportokat is. Itt most arról a rendeletről van szó, amely az ellenőrzés szabályait fekteti le. Valóban nagyon ijesztő körülmények alakultak ki, sok olyan esetről hallhatunk, ahol bizonyos kártevőket fedeznek fel, például Dél-Afrikából behozott citrusfélék esetében történt ilyesmi 2010 és 2014 között. Egy bizonyos kártevő, kártevő az esetek 35%-ában jelen volt, ez egyszerűen elfogadhatatlan. De ez nem az egyetlen botrány ezen a területen. Tudható, hogy az Európai Bizottság egyszerűen nem lép fel, noha a probléma súlyossága azt megkövetelné. 2014-ben az Európai Bizottság végre döntött arról, hogy fellép, hogyha több mint öt esetben fellelik a citrusfélékben ezt a kártevőt. Most azonban nem 5 esetről számolhatunk be, hanem összesen 28 esetről. Tényleg nem nézhetjük tétlenül, hogy az Európai Bizottság egyszerűen nem tartja magát a kötelezettségeihez. Nem tartja be a kötelezettségeit. Dél-Afrikában különböző citrusféléket termelnek, citromot, narancsot és más hasonlókat. Ezekben különböző kártevők találhatóak, illetve kórokozók, és ezek a gyümölcsök aztán az európai piacra kerülnek. Ezeket a gyümölcsöket nem lenne szabad behozni, ezzel nagyon nagy kockázatot vállalunk, sőt, még az EFSA is elismerte, hogy nagyon nagy kockázat áll fenn. Ezért azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság fellépésének hiánya botrányos. Mi már régóta panaszt emeltünk ez ellen. Spanyolországban, az Európai Unió szintjén, Görögországban, Olaszországban is elhangzott többször is, hogy ez egy probléma. Gondoskodnunk kell arról, hogy végre lépések történjenek a probléma megoldására. 2014-ben, illetve 2009 és 2013-ban legalább 18 új növényi kártevőt hurcoltak be Európába. Ez azt jelenti, hogy 7 havonta egy új kártevőt hurcolnak be a kontinensre. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz számunkra ezt a helyzetet kezelni, és ez minden európai gazdát érint. Azt is látni kell, hogy csak azok az organizmusok, illetve kártevők szerepelnek az életékes hatóságok által kiadott listákban, amelyek esetében amelyek Európában őshonosak, de behurcolt kártevők nem szerepelnek ezeken. Noha ez is hatalmas, ezek is hatalmas problémákat okoznak. Számunkra egyszerűen elfogadhatatlan a helyzet, a gazdaságaink egzisztenciája forog kockán, drámai a helyzet. Tavaly augusztusban Galíciában egy további új kártevőt fedeztek fel, amely felbukkant egyébként Portóban, Portugáliában is. Ez azt jelenti, hogy először is első ízben bukkant fel ez a korkozó Dél-Európában és az európai kontinensen is egyúttal. Jelezni szeretném, hogy a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság figyelmét is felhívtuk már arra, hogy nagyobb elővigyázatosságra van szükség, óvintézkedések szükségesek, és hát most itt a helyzet, kialakult helyzet, itt a probléma. Nagyon nyugtalanító az ilyen kártevők felbukkanása, hiszen az egyik szóban forgó kártevő például a citrusféléket világszerte megtámadja. Egy baktériumot terjeszt ez a kártevő, amely Afrikában és Latin Amerikában is jelen van, és néhány év alatt Floridáig is eljutott. A citrusfélék hozama 23%-kal csökkent 2011-ben a kártevő, illetve az általa terjesztett baktérium miatt. Kaliforniában is nagyon sok gyümölcsfát érintett a probléma. Az illetékes hatóságok úgy ítélik meg, hogy Európában is széles körön elterjedhet ez a betegség, ez a kórokozó, ami nagyon súlyos következményekkel járhat a citrusfélék termelése szempontjából. Az ellenőrzés eddig nem működött, meg lehetett volna akadályozni ezt a helyzetet, illetve a helyzetnek az értén alakulását, de ez nem sikerült fontos lenne, hogy most az Európai Parlament felszólítsa az Európai Unió végrehajtó szervét, hogy keresen megoldást, és a prevencia, a megelőzés területén is többet kellene tenni. És ha már egyszer megtörtént, a kórokozók elterjedése egy bizonyos régióban, akkor ez eszembe fel kell lépni. Az új növényvédelmi irányelv kimondja, hogy új szabályokra szük van szükség, amelyek növelik az ellenőrzéseket a behozatal kapcsán. Egyrészt fontos, hogy bizonyos ellenőrzési modelleket átvegyünk, olyanokat, mint amelyek Japánban, az USA-ban, Kóreában működnek. Ott ugyanis az ellenőröket elküldik a kikötőkbe, ahová beérkezik az importált gyümölcs, és ott végzik el az ellenőrzéseket. Szeretnénk, hogy Európában is legyenek ilyen ellenőrzések, de származási országban is legyenek ilyen ellenőrzések. Bizonyos esetekben. Dél-Afrika esetében például megmutatkozott, hogy az ottani hatóságok nem tudják szavatolni a megfelelő biztonságot, úgyhogy itt mindenképpen szükség lenne erre. Emellett a pozitív listák bevezetését is kérjük. Ez egy olyan mechanizmus, amely azon, esetek eset, olyan, azon országok esetében lenne lényeges, amelyek igenis tudták szavatolni a megfelelő biztonsági szintet. Azok az országok, amelyek nem állnak rajta ezen a pozitív listán, azok pedig keményebb ellenőrzésekkel kell, hogy számoljanak. Elnök úr, segítenünk kell a gazdáknak, és kérem Önt, tegyen annak érdekében, hogy az Európai Parlament megoldja a helyzetet, találjunk közösen megfelelő megoldást a gazdák számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, hagytam, hogy egy kicsit hosszabb ideig beszéljen, hiszen az önök petíciója több tényállást is tartalmaz, lehetne, van benne anyag három petícióra is, nagyon bonyolult a kérdés, ezért hárman kérnek szót a bizottság részéről. Először is Wolfgang Reinert kap szót. Parancsoljon! Köszönöm. Akkor én a saját hozzájárulásomat az először említett aspektusra korlátoznám, nevezetesen az import tolerancia. Ott igazándiból egy mondata mondani valóm, amennyiben, ahogy azt kérik, úgy tennénk, akkor megsértenénk nemzetközi kötelezettségeinket, illetve a WTO szabályokat és kötelezettségeket, mert az egészségügyi és növényegészségügyi eh, intézkedések eh, körében eh, bizonyos importtoleranciát kell engedélyeznünk olyan esetekben, ahol annak van értelme. Tehát a kimutatási szint környékén, amennyiben a az engedély kérelmező meg tudja, be tudja bizonyítani, hogy egy ennél magasabb adat sem jelent semmi fajta fogyasztóvédelmi veszélyt. Tehát egész egyszerűen a kezünk meg van kötve, és ezt követően most arra kérném, hogy a növényegészségügyi témában adja meg a szót a kollégámnak, mert az egy összetettebb kérdés. Ja, auf meiner Liste steht, Herr Karamiti Szélsz úr neve áll a listámon. Nem tudom, hogy jól ejtettem a nevét. Öné a szó. Köszönöm. A bizottság először is rámutat arra, hogy alapvetően egyetértünk a petíció benyújtójával, hogy import intézkedéseket és ellenőrzéseket az egész rendszerben eh, erősíteni kell, és az egész ellenőrzési rendszer hatékonyabb kell, hogy legyen ez az elv két helyen jelentkezik. Először is az egyéni határozatok meghozatala során, amikor is különböző termékek vagy kártevők és különböző helyekről származó termékek esetében határozatot hozunk. Ez az ön által említett dél-afrikai citrusféle eh, termékek importja. A második az alap eh, szabályokkal eh, kapcsolatos a kártevővédelmi szabályok, illetve e, azok a szabályok, amelyek a harmadik országból származó behozatalt szabályozzák. Ami az első témát illeti, e, múlt évben e, hoztuk a 42 per 2014-es igen szigorú határozatot, amely a citrusfélék dél-afrikai behozataláról szól ez július végén lépett hatályba, ami gyakorlatilag az import szezon közepe volt, a dél-afrikai citrusfélék importjának közepe, és ez kitért minden olyan intézkedésre, amely az importtal kapcsolatos, beleértve a, az intenzív mintavételt, tesztelést, vizuális szemrevételezést, nyomon követhetőségi intézkedéseket, a termelőhelyek regisztrálását, export előtti kontrollokat, illetve import utáni kontrollokat az uniós területen. Tehát ezek nagyon szigorú követelmények, amelyeket részben Dél-Afrikában, részben az Európai Uniós bebocsátási pontokon kellett foganatosítani. E- ezt követően a dél-afrikai tartóságok rájöttek, hogy nem fogják tudni bevezetni ezeket az intézkedéseket kellő időben. E- öt e- esetben a bevezetés után már is történtek augusztusban elfogások, illetve feltartóztatások, és ezt követően a dél-afrikai hatóságok saját magukra vetettek ki exporttilalmat, tehát ők maguk állították le az exportot. E, Európai Unió felé, e, ezért is e, további esetek nem történtek. Most tovább fog tartani ez a rendszer. A teljes termelési ciklusra kiterjesztik ezt a határozatot, döntést ez lesz majd a tesztje az egész dél-afrikai termelésnek függően attól, hogy mi történik, attól függően, hogy mi történik idén, eldöntjük, hogy vagy az intézkedések a jelenlegi formájukban maradnak fel, vagy pedig tovább szigorítjuk őket. Ez egyébként megfelel a nemzetközi kötelezettségeinknek is, mert minden korlátozó fellépést kockázat elemzés kell, hogy megelőzzöm, és hatékony valamint arányos kockázatkezelési intézkedések képében kell, hogy megforduljon, a, megvalósuljon. A, egy új növényegészségügyi rendeletre irányuló javaslat is tervben van. Ez egy szigorúbb rendszert, mégpedig elővigyázatossági ideiglenes intézkedéseket is tartalmaz. Ezt a megközelítést az Európai Parlament tavaly áprilisában jóvá hagyta, és szigorított a szabályokon. Na most ez a javaslat jelenleg a tanácsban van tárgyaláson. Reméljük, hogy a lett elnökség során a tanács megadja a háromoldalú megbeszélésekre a tárgyalási felhatalmazást. A tanácson belül is eltérőek az álláspontok azzal kapcsolatban, hogy az import intézkedések mennyire legyenek szigorúak. Reméljük, hogy kompromisszós megoldás születik. I would like to, to close by saying that, um... Azzal fejezném be, hogy szükség van arra, hogy a citrusfélék import szabályait minden országra vonatkozóan felül kellene vizsgálni, tehát ez nem csak Dél-Afrikát érinti, hanem Argentinát és Brazíliát is, valamint sok más országot. Egy technikai megbeszélés vagy beszélgetés fog kezdődni eh, az állandó bizottságban, amely ezzel foglalkozik. Ehm, mégpedig ez eh, ebben a hónapban fog elkezdődni, és ennek célja az lesz, hogy a lehető legmegbízhatóbb eh, import követelményeket állítsuk fel Tudom, hogy nem áll rendelkezésre sok idő, én tudnék még erről a témáról beszélni, de eh, hát további információt, ha igénylik, eh, későbbiek során is tudok adni. Köszönöm. Önönt... Eh, Köszönöm a bizottságnak. Az egyik kolléga még szót kért, és utána majd még én is szeretnék mondani néhány szót. Köszönöm. Elnök úr, a néppárti spanyol delegáció tagjaként én támogatom a petíciós, egy petíció benyújtója által hangoztatott érveket, és szerintem is hatékonyabb ellenőrzésekre van szükség, amikor importálunk harmadik országokból. Szigorúbb ellenőrzésre és határozottabb intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy megvédjük az európai e, termelést. Tudom, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek nehezen valósíthatóak meg. Nagyon nehéz ezt megértetni a gazdákkal. Nagyon sok gazda úgy gondolja, hogy a kereskedelem az rendben van, de legyenek egyenlőek a feltételek, és ne térjenek el a feltételek egymástól. A jelenlegi rendelet, bocsánat, irányelv, szabályozza ezeket a kártevőket, illetve káros anyagokat. Ugyanakkor ez nem tűnik elegendőnek. Az új károkozók felbukkanása nyomán új irányelvre mutatkozik igény, amely tárgyalná a harmadik országokból származó, onnan importált termékekre megszabott minimális standardokat, követelményeket, illetve azt, hogy a bizottság milyen módon tudja az ezeknek nem megfelelő termékeket leállítani a határon, ezeknek a, a behozatalát megakadályozni. Ezek az intézkedések mindenképpen szükségesek, nem szeretnénk hogyha olyan dolgok megismétlődnének, mint amiről a petíció benyújtója is tájékoztat, hogy nagyszámú eh, riasztás eh, kerül eh, megfogalmazásra. Egyes azok esetében a határokat túl későn zárták le. A, egy másik növénybetegség vonatkozásában szintén felmerülnek válságkezelési problémák és eh, hát a bizottsághoz pedig eh, azt a kérdést kell intézni, mit kíván tenni. Köszönöm szépen. Mind a petíciós, mind a mezőgazdasági szakbizottság tagja is vagyok, úgyhogy mindkét szempontból nézve is nagyon érdekel a téma. És hát nagyon sokrétű ez a probléma, hiszen mindig is akartuk a nemzetközi kereskedelem élénkítését, ugyanakkor, ha azt látjuk, hogy az Európai Unión kívül más termelési normák érvényesülnek, akkor ez gondokat okozhat. Egyrészt ez versenytorzulást okoz, másrészt pedig biztonsági problémákhoz is vezethet. Különböző kórokozók, kártevők kerülnek az Európai Unió határain belőle, kell valamilyen mechanizmus, amelyen ezt kezelni tudjuk. De közben persze nem szabad károkat okozunk a kereskedelemnek sem. Célzott, hatékony eszközökre van szükség, már csak azért is, mert ami a növényvédőszerek alkalmazását életi, mi Európában nagyon szigorúak vagyunk. Tehát vannak olyan kártevők, amelyek itt újak, úgymond, és amelyek ellen nem is nagyon tudunk tenni semmit, mert a szükséges hatóanyag nem engedélyezett. Tehát valamilyen mechanizmusra van szükség a megelőzés szempontjából, aztán növényvédőszerek engedélyeztetése is szükséget, és látni kell azt is, hogy a hatástanulmányok sok esetben nincsenek meg. Hogyha egy hatóanyagot betiltunk, akkor kérdés, hogy van-e valamilyen más hatóanyag, amelyel az helyettesíthető, Úgyhogy itt további vitára van szükség. Egyébként Közép- és Észak-Európában is van gond, például a repcetermelés területén, ahol egy hatóanyagot betiltottak, de még nincs olyan hatóanyagunk, amelyel ezt helyettesíteni lehetne, úgyhogy itt is problémák vannak. Az Európai Bizottság is utalt arra, hogy az Európai Parlament igen restriktív álláspontot képvisel, az élelmiszer importok esetében nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy méltányos legyen a verseny, tisztességes legyen a verseny, a termelési normák megfelelő szintje is szükséges, és fontos, hogy működjenek az ellenőrzési mechanizmusok, ahogy a bizottság is elmondta, elsősorban az ellenőrzések szintjét kell növelni ebben az esetben is. Ennyit szerettem volna elmondani. A normális eljárásnak megfelelően most megadom még egyszer a petíció benyújtójának a szót, és utána majd összefoglalom az elhangzottakat a petíciós szakbizottság szempontjából, de annyira sokrét és annyira érdekes ez a probléma a mezőgazdasági szempontból is, hogy akár az Agri szakbizottságban lehetne erről meghallgatást is szervezni, sőt egész héten keresztül tudnánk erről vitázni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom ezt a petíciót, és nagyon szépen köszönöm, hogy benyújtott ezt nálunk. Öné tehát az árszó, és utána én elnökként még egyszer összefoglalom a kérdést. Köszönöm szépen! és köszönöm szépen, hogy ilyen módon, ilyen segítő módon, támogató módon közelíti meg ezt a problémát. Egy olyan kérdésről van szó, amely nagyon nagy hatásról van az európai mezőgazdaságra. Ha belegondolunk, hogy hét havonta érkezik egy új kórokozó Európába, akkor ez nagy mértékben befolyásolhatja az ökoszisztémáink egyensúlyát, nagyon nehe- megnehezíti az európai gazdák helyzetét, a verseny képességük szempontjából, hiszen a világ minden részéről érkeznek ide különféle kórokozók és kártevők, úgyhogy ez semmiképpen sem szolgálja a tisztességes versenyt. Köszönöm. Köszönöm szépen, hát akkor én a következőt javasolnám a szakbizottságnak, ne zárjuk le a petíciót, maradjon nyitva, természetesen nyitva marad a petíció, és szerintem továbbítanunk kellene a petíciót a mezőgazdasági szakbizottságnak. De ne csak küldjük el, mondom a titkárságnak, hanem követeljük is meg az Agré szakbizottságtól, hogy foglaljon állást a kérdésben. Hiszen tudom, hogy az Agriban foglalkozunk az ilyen kérdésekkel, és a nemzetközi kereskedelemmel való összefüggések miatt a kereskedelmi szakbizottságot is tájékoztatni kellene hiszen itt élelmiszerek behozataláról és kereskedelmi stratégiákról van szó, úgyhogy mindkét szakbizottságot tájékoztatni kellene, és itt is kérnénk egyfajta visszajelzést arról, hogy hogyan gondolkodnak erről. Köszönöm szépen még egyszer a petíció benyújtóinak, és hát a vitából láthatták, hogy ami ezt a problémát életé, nagyon is egyezik a véleményünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. A következő petíció van most soron. eingereicht von Annemarie. Grosshans német állampolgár nyújtotta be ezt a petíciót. A biokémia professzorok, köztük Nobel-díjas tudósok nevében benyújtott petíció ez, 140-en írták alá, és az ecet muslicának, drozofília melanogasternek az unió külső, külső határánál történő állategészségügyi ellenőrzések alóli mentességéről van szó. Köszönöm szépen, hogy eljött a petíció benyújtója. Elnézést, hogy egy kicsit megmosolyogtam ezt a témát. Én ugyanis végzettségemet tekintve mezőgazdasági mérnök vagyok, és a biokémia mindig is olyan tárgy volt, amelytől mindannyian rettegtünk, rettegtünk a professzoroktól és a vizsgáktól is. Igen, nagyon oda fogok most figyelni, igen, igen. Tehát hál' Istennek, én most elnök vagyok, ez a szép ebben a helyzetben. Most a petíció benyújtója következik, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen, elnök úr, hogy ma egy újabb meghallgatásra kerül sor ebben a témában. Szeretném még egyszer a petíció benyújtói nevében azt kérni, hogy teremtsék meg a körülményeit, feltételeit annak, hogy az Európai Unióba történő behozatalkor ne ellenőrizzék az eset, eset muslica importokat, csak a drozofila melanogasztáról van szó, és nem másfajta muslincákról, tehát ez csak ezt a fajtát érinti, másféle rovarokra ez nem érvényes, nem érvényes a petíciónk. A drozofila melanogaster nem hordoz kórokozókat, betegségeket, és eh, nem is alkalmas arra, hogy betegségeket eh, hordozzon és terjesszen. Európában a kutatás, a biokémiai kutatás eh, sajnos a szobaforgó problémák miatt és ellenőrzések miatt hátrányos helyzetbe kerül, nem tud megfelelően tovább fejlődni és eredményeket elérni. elérni. A Cambridge Egyetem professzora szintén itt van velünk, aki dok, Okén doktor úr, aki a továbbiakban majd elmondja, hogy milyen konkrét akadályokról van szó. Számos példát sorakoztattunk fel írásban a szakbizottságnak küldött levelünkben, a különböző problémákat szemléltettük ezen levelünkben. A repülőtér repülőterek között történő szállítás esetében a szállítmányok kezelése az Európai Unióban nagyon különbözőképpen alakul. A petíciós szakbizottságnak már továbbítottuk az ezzel kapcsolatos problémákat is. A dhl illetve a nemzetközi postai úton küldött szállítmányok sokszor visszakerülnek a feladóhoz. A fedex a szállítmányok egyébként ellenőrizetlenül tovább jutnak a címzethez, tehát itt semmiféle ellenőrzésén nem kerül sor. A legtöbb ilyen szállítvány, egyébként az USA-ból származik, és a Stansted repülőtérre küldik ezeket, mert a FedEx csak oda szállíthat, ugyanakkor a Heathrow repülőtérrel, londoni Heathrow repülőtérrel szemben itt nincs állategészségügyi határállomás. Ezért a Stanszedbe érkező szállítmányokat szintén visszaküldik. Az Egyesült Államokban viszont nem tudják, hogy hogyan is küldjék el a szállítmányokat. Sok esetben a FedEx küldeményeket visszaküldik, sok esetben csak FedEx küldeményeket fogadnak az illető repterek, Lengyelországban továbbá olyan állategészségügyi igazolásokat követelnek meg, amelyeket senki sem adhat ki, mert egyszerűen azért, mert az állategészségügyi tanulmányok során általában kutyákkal, macskákkal, lovakkal foglalkoznak, nem pedig a muslicafélékkel. Úgyhogy sehol sem találhatók olyan specialisták, olyan szakértők, akik meg tudják ítélni ennek a muslinca fajnak a egészségügyi állapotát. Sok esetben felbontatlanul visszaküldik a szállítmányokat. Németországi egyetemek esetében történt ez. 2013-ban például 14 szállítmányt küldtek vissza a feladónak, annélkül, hogy a címzethez eljutottak volna, mert állítólag sérültek EU-s jogszabályok. Én úgy gondolom, hogy a szállítmányok ilyetén kezelése ellentmond a belső piac jogszabályainak, és végezetül szeretnék még egy személyes megjegyzést is tenni. Én meghallgattam az előző petíció előadóit, és meghallgattam az Európai Bizottság válaszát is. Nagyon meglep, hogy miközben a drozofila melanogaster esetében nagyon részletes ellenőrzések történnek. Egy olyan muslincaféle esetében, amelyet steril körülmények között tenyésztenek laboratóriumokban, miközben a másik oldalon azt látjuk, hogy ellenőrizetlenül mindenféle kórokozók jutnak be az Európai Unióba. Okén úrnak adnám most meg a szót, aki a Cambridge Egyetemről érkezett hozzánk. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen. Én a kutató perspektívájából szeretném ezt a kérdést bemutatni. A melogangszer az egész világon létezik. 1910 óta használtuk ezt a kifejezést, és megpróbáltuk a genetika mechanizmusait felfedni. Két Nobel-díjat kap kutattak 95 óta, kutatók ezért Nüsslein, Folán, Tübigenből és Hoffman Strasbourgból minden héten új betegséggének merülnek fel, egyik sem, senki sem tudja azt, hogy hogyan működnek mindezek. A legutóbbi évtizedben az új genetikai állományok a kutató társadalom számára kulcsfontosságúak voltak a genetikai kutatás sikerét, illetően az elmúlt héten egy amerikai kutatói ülésen vettem részt Csikákóban, és az egyik előadó nem csak új állományról beszélt, hanem a hallgatóság számára értékes anyagokat adott szét. Van egy probléma, és a bizottságtól láttam egy olyan választ, miszerint ez létezik. Az USA-ból kért az egyik vérzsés kutatóm a laboratóriumból a mintát, és hasonló kutatóknak hasonló problémáik vannak. Tehát a kutatói szempontból a jelenlegi rezsim papíron logikusnak tűnik, viszont a gyakorlatban működés képtelen kétség nem veszélyes anyagok számára alkalmatlan. A kutatói laboratóriumok nem tudják ezt könnyen beszerezni. Az USA-ban és Japánban van a két legfőbb kutatói központ. Korábban benyújtottam a az USA kutatói központjának, Lancaster úrnak a levelét, azt gondolom, e, felhívja az anyag a figyelmet a nehézségekre. Nincsenek e, hat, határokon ellenőrző pontok, hiszen ehhez rengeteg beruházásra lenne szükség. Stansteden nem tudják megállapítani azt, hogy hogyan tudják az információt eljutatni mondjuk az egyik határállomástól a másiktól, és hogyha ezt el tudják juttatni, akkor is óriási szállítási költségek merülnek fel. A második eh, megjegyzés, eh, a vizsgálatok ellenőrzése eh, sokkal nagyobb költségeket jelent. Az elmúlt héten megvizsgáltam a legutóbbi Egyesült Királyságban díjakat az ellenőrzésekért, Hát itt nem pontosan 10 euróról van szó légipostán történő szállításnál, hanem akár 200 vagy 200 ezer euró vagy 200 USA dollárba is belekerülhetnek ezek. Nagyon könnyű a weben ráklikelni egy adott állományra, illetve után követni azt, hogy mely állomány veszett el megvalósítás is nagyon változó képet mutat, illetve egy országon belüli importőrök között is különbségek vannak. Bizonyos országokban enyhébbek a rendelkezések, másút nagyon szigorúak, ez pedig a kutatás számára, az érintettek számára katasztrófát jelent. Az USA-ban és Japánban a két legnagyobb állományközpont, nagyon sok szállítmány hajókon kis laboratóriumból érkezik, és ők egyszerűen szívességet tesznek az európai kutatóknak azzal, hogy ezeket a szállítmányokat eljutatják. Tehát a kockázatot tekintve nem szabad aránytalan veszélyeket vállalni. 24 órás a szállítási idő, és ez is, ezt is nagyon nehéz betartani, hiszen a hajóknak is saját menetrendet kell betartani. Tehát a probléma megoldása nem lehetetlen. Az USA keretszabályozásában is hasonló problémák merülnek fel. Ez az USDA és hasonló hatóságok nagyon hatékony eszközöket alkalmaztak, vizsgálati díjak nélkül, és pusztán az engedély másolatára van szükség az utánkövetéshez. Tehát összegzem a következőt. Nagyon fontos a monitoringot mm, szem előtt tartani az ecet a muslicánál, de fontos, hogy olyan keretet használjunk, amely működőképes a költségeknek és a ráfordításoknak arányban kell állniuk egymással, a polgárok igényeire reagálniuk kell, illetve fontos, hogy ne legyen mindez kétértelmű, illetve az aránytalan nemzeti szabályozásokat ki kell kerülni. Köszönöm. Ja, vielen, vielen Dank für die Kommission. Köszönöm szépen. Patricia Langhammer kap most szót parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönteni szeretnék mindenkit. Teljes mértékben egyetértek önnel, az import ellenőrzési rendszernek harmonizáltak és működőképesnek kell lennie, harmonizáltak az összes tagországban, tehát együtt érzünk a témában, értjük a nehézségeket, és uh, legutóbbi találkozásunk volt ebben a szakbizottságban 2013. decemberében találkoztunk. Azt gondolom, hogy azóta nagyon sok információs találkozót bonyolítottunk a tagországokkal. Annak érdekében, hogy mit tegyünk a nem harmonizált állatokkal. Azért nevezzük őket nem harmonizált állatoknak, mert a bizottság nem rögzített konkrét import feltételeket, pusztán azt a szabályt rögzítettük, hogy itt fontos ezeket állategészségügyi ellenőrzések céljából a határállomásokon ellenőrizni. Határellenőrző helyeknek nem kell fizikai ellenőrzést végezniük az állategészségügyi hatóságok számára, nem sociális ellenőrzéseket kell, hogy végezzenek, meg kell vizsgálnunk azt, hogy fertőző károkozókat tartalmaznak-e az állatok, illetve hogy ezek a laboratóriumokból szám, származnak-e. Tehát fontos az ellenőrzéseket biztosítani annak érdekében, hogy kiderüljön, a szállítmányok tartalmaznak-e adott esetben ecet muslicát. Vannak olyan esetek is, amikor sokkal nagyobb az állategészségügyi, növényegészségügyi kockázat, mint ahogy azt a korábbi petenst. hallottuk, ezek importjára került sor, és úgy tűnik, mintha ezek kevésbé lennének kockázatosak. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy a kutatólaboratóriumból történő szállítás valóban azt tartalmazza, illetve szerintem azt tartalmazza, amit a címke megjelöl. Nagyon sok problémára hívták fel a figyelmet, a postai úton történő szállításoknál engem ez meglep, mi uh, állatokat mondjuk postajúton is szállítanak. Mi úgy gondoltuk, hogy ezeket sokkal gyorsabban szállítják. Ön most rázza a fejét, de lehet, hogy akkor bilaterálisan erről még szót kell, hogy ejtsünk, hiszen természetesen mi szívesen dolgozunk azon, hogy az importrendszerek harmonizáltábbá válhassanak, és számítunk az önök segítségére. Tudjuk az import ellenőrző képviselőinktől, mind a 28 szagországgal egyeztettünk, tehát ezeknek az állatoknak az importjáról beszéltünk, és nem tájékoztattak bennünket arról, mi szerint volnának nem régi problémák. Elnézést, hogy ezt kell, mondjam, de hogy a mi ellenőrzőink nem jelezték azt, hogy volnának meglévő problémák, Mi pedig vázoltuk feléjük azt, hogy fontos, hogy ezek gyors ellenőrzések legyenek. Olyan nem amelyeknek élettartama rövid. Természetesen megígérhetjük önöknek azt, hogy terveztünk egy jogalapot a derogációkhoz is, a kötelező ellenőrzésekről való derogációnál, élőállatok esetében, a hivatalos ellenőrzésekről gondolkozó rendeletben, a tanács és a parlament is vitázik ezekről a kérdésekről, és eltérnek a vélemények a derogációval kapcsolatban, hiszen a parlamentben néhány kolléga nem gondolja azt, hogy meg kéne szüntetni az ellenőrzéseket az élő állatokon ezen kívül az állategészségügyi törvényben erről is folyik a vita, jelenleg a tanácsban és a parlamentben. Tehát itt is derogációt terveztünk az importfeltételek alól, ebben az esetben kutatási célokra, meg kell várjuk ennek a parlamenti vitának a végét. Meg kell várjuk azt, amíg ez a két jogalkotás elfogadásra kerül, mielőtt a másodlagos jogalkotásra áttérhetünk, mert hát, meg kell érteniük azt, hogy először is az alapvető jogi aktusainkat kell biztosítani, mielőtt áttérhetünk a másodlagos jogalkotásra. egyszerűsítettebb és harmonizáltabb megközelítésre. Dann bitte. Du hast das Wort. Parancsolj. Tiéd a szó. Ich bin sehr dankbar, dass wir darüber... Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon hálás vagyok, hogy még egyszer beszélhetünk erről a bizottsággal. És hát az, amit hallottam a bizottságtól, jóval örvendetesebb, és derülátó mint az, amit eddig hallottam erről a kérdésről. Valószínűleg muszáj lesz majd valamiféle eljárást elindítani. Szerintem ez elkerülhetetlen lesz, ha csak nem tudunk valamiféle olyan jelzést bevezetni, amelynek révén világosan válik, hogy laborból laborba tart egy ilyen szállítmány. De ez elég bonyolult lenne, hogyha például egy másik kontinensről érkeznek ilyen tudományos szállítmányok, akkor nagyon nehéz lenne Európában egyetlen egy ügyintézési helyet megbízni ezzel. és tudom, hogy itt nagyon komoly problémákat kell megoldani, miközben azt is látjuk, hogy milyen nagy jelentőségű ez az ecek muslica a globális kutatás szempontjából, nem azért, hogy különböző gépjárműveket optimalizáljunk, hanem azért fontosak, mert tényleg betegségek gyógyításában járulhatnak hozzá a kutatási eredményekhez, és így tovább. Úgyhogy valamilyen módon fel kell gyorsítani ezt a dolgot, megbízhatóbbá kell tenni, egységes kezelést kell biztosítani, és azt, hogy az ellenőrzések megfelelően történjenek meg. Az nem lehet, hogy szinte a szerencse dönt arról, hogy ezek a muslincák milyen állapotban érkeznek meg, hiszen úgy tűnik, hogy a szállításra nem tudunk nagyobb befolyással, befolyást gyakorolni. És van ugye még egy példa, amelyet azt hiszem nem említett név szerint a petíció benyújtója. Egyetlen egy olyan repülőtér van, amely nem, ellenő, nem végez ellenőrzéseket, hanem egyszerűen tovább engedi a szállítmányokat ellenőrzés nélkül. Persze a kutatók ennek örülhetnek, de hát ez sem állapot. Úgyhogy valamilyen megoldása szükség lenne. A politikai cél, persze ez itt most nem feltétlenül szempont, de hát a politikai cél mégiscsak az, hogy Európa kut- tudományos kutatás szempontjából egy fontos központ maradjon. Ennek ellenében hat ez a probléma. És természetesen egészen világos versenytorzulás történik a tudomány területén akkor, hogyha egyes egyetemek vagy kutatóintézetek megkapják sértetlenül ezeket a szállítmányokat, míg mások nem. Úgyhogy ez a belső piac jogszabályait is érinti. Itt mielőbbi beavatkozásra van szükség, és én a petíció benyújtóinak azt javasolnám, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a korifeusok, a Nobel-díjazottak, Nobel-díjasok esetleg nem tudnának esetleg eljönni de Brüsszelbe, és itt leülni a koordinátorokkal, a különböző frakciók képviselőivel. Talán érdemes lenne világosá tenni a számukra, hogy a tudomány szempontjából ez mennyire fontos probléma, lehet, hogy akkor ezáltal sikerülne a politika oldalán is némi mozgást elérni, vagy változást, de szerintem nekünk a petíciós szakbizottság részéről semmiképpen sem szabad a nyomást csökkentenünk. Örvendetes az is, amit a mezőgazdasági szakbizottság elnöke írt. Mindenképpen eh, foglalkozzunk ezzel, még akkor is, hogyha csak egy állatfajról van szó. Próbáljunk meg segíteni a tudománynak. Köszönöm. Még egyszer megadom a petíció benyújtójának a szót és kérném, hogy reagáljon arra is, amit a bizottság mondott, mi szerint nincs mindenütt probléma. Ez tényleg így van? Mi a helyzet? Jaj, ezt elfelejtettem. Azért is örültem ennyire, mert korábban, hogyha egyedi, egyéni esetekről szóltak, volt szó, akkor ez általában azt jelentett, hogy nem nagyon akart vele foglalkozni senki. De itt, ha jól látom, akkor tényleg nap mint nap fennálló problémáról van szó. Jó, akkor most a petíció benyújtója következik, és utána majd összefoglalom. Jó, csak reagálnék arra, amit Langhammer asszony mondott. Lehet, hogy ön nem kapta meg a leírást azokról az esetekről, amelyeket a petíciós szakbizottságnak elköltünk, de ezt szívesen odadom, ezt írásban önnek. És hát nyilván fontos a tudás, talán itt is érdemes lenne a tudásukat bővíteni. Lehet, hogy vannak itt valamiféle rögeszmék arról, hogy a drozofila melanogaster veszélyes, de hát úgy látom, nem mindenki tudja, hogy miről beszél, érdemes erről tovább egyeztetni, és mi nagyon szeretnénk együttműködni az Európai Bizottsággal ebben, és nagyon szívesen rendelkezésükre bocsátjuk ezeket az egyéni eseteket is. Ami a frankfurti repteret illeti, illetve a díjakat. Jogvitára került sor, pereskedésre, és szeretném elmondani, hogy a Kasszeli bíróság az egyik érintett labort azzal gyanúsítottam meg, hogy okmányokat hamisítottak, mert nagyon lazán kezelik ezeket az állategészségügyi ellenőrzéseket és be x a papíron, hogy kielégítő az állatok egészségügyi állapot, amiközben egy részük elpusztult. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátom a leírását ezeknek az eseteknek, ahogyan mondtam. Oké, okay, professzor nem mindig tudom megérteni a bizottság válaszának a logikáját, még hogyha van is valami fajta kivétel, akkor is úgy gondolom, hogy az importot a big problem is vetett muslita esetében máshogy kell kezelni. Ugyanakkor a, ugye alapvetően ezeket a ezeket a, a szabályokat a nagyobb állatok, a lovak és más nagyobb állatok miatt hozták be. E, e, ezeknek való megfelelés, tehát kisebb repülőtereken, e, Stansteadnél például a létrehozása egy határállat egészségügyi ellenőrző posztnak több millió euró vagy font lenne. Itt igazándiból én azt javasolnám önöknek, hogy vizsgálják meg Eh, alaposan az amerikai eh, szabályozási megoldásokat, amelyek nem vehetők persze át egy az egyben, de én azt gondolom, hogy a kutatói közösség, a tudós közösség számára azok a megoldások eh, elkerülhetővé teszik a drága eljárásokat. Olyan megoldásokra van szükség, amely minden vámkirendeltségnél végrehajtható. És igazándiból itt a melanogaster esetében pusztán a, a, a, a fajt kell azonosítani. Az eszet muslica az gyakorlatilag az e- Egyesült Posta szervezetek szerint, tehát a Világ Posta Szövetség szerint sima feladványként is, illetve küldeményként is küldhető. Köszönöm. Talán tovább is adom a szót még egyszer a bizottság képviselőt kérném meg, hogy reagáljon. Ennyi a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Visszatérve az állategészségügyi állomások létrehozására. Nyilván, hogyha élő állatokat kívánnak ellenőrizni, akkor bizonyos szabályok betartására van szükség. Nagyon rugalmas az ellenőrzési rendszer. Működik függetlenül attól, hogy milyen az állat mérete. Én azt gondolom, egyébként, hogy sokkal kevésbé lenne költséges az állategészségügyi határállomásokat felállítani, illetve alkalmasra tenni arra, hogy például muslicákat bevizsgáljanak, de nyilvánvalóan szükség van itt egyfajta képzésre is az ellenőrzést végző személyzet esetében, úgyhogy szerintem az érintett tagállamokban kell meghozni a döntést erről, és egyúttal valamilyen módon biztosítani kell azt is, hogy a normál postai úton közvetlenül állategészségügyi határállomásra küldött szállítmány esetében mi a teendő. Nyilvánvalóan az állategészségügyi határállomáson csak akkor tudnak megfelelő ellenőrzést végrehajtani, hogyha jelzés szerepel a szállítmányon, hogy élő állat található a szállítmányban, Hogyha ez a jelzés nem szerepel a szállítmány, akkor nyilvánvalóan nem kezelik megfelelően őket, és nem továbbítják őket az állategészségügyi határállomásra, ahol az ellenőrzés megtörténhet. Ön is beszélt arról, annak fontosságáról, hogy előzetesen jelezzék az állategészségügyi határállomás felé, hogyha élőállatszállítmány érkezik. Ez sokkal inkább megkönnyíti meg, az élőállat illetve az állategészségügyi átárállomás munkatársainak dolgát, mert ha tudják, hogy egy ilyen élő érkezik, akkor fel tudnak készülni annak fogadására és az ellenőrzésre. Az ön által ö, megemlített ö, kérdések, ami az egészségügyi beléptetési okmányt illeti, illetve a bécsi problémákat, Ezeket a problémákat meg lehetett volna előzni, hogyha a élőállat szállítmány érkezéséről előzőleg értesítették volna a határállomás dolgozóit. Nekünk az a tapasztalatunk, hogyha az export, exportőrök közvetlenül felveszik a kapcsolatot az érintett tagállammal vagy határállomással, akkor nincs gond. A határ, a az ellenőrzések harmonizációjára lenne szükség a tagállamok részéről, és a rovarok esetében az ellenőrzések felgyorsítására. Ehhez hasonlóan talán önök is azt tanácsolhatnák az érintett feleknek, hogy jobban tervezzék meg az állatok utaztatását, hogy a rendszer javításán mindkét fél dolgozhasson. Köszönöm szépen! egy mellékes megjegyzés. Arra is oda kell figyelnünk persze, hogy a rendszer ne legyen túl bonyolult, mert a végén épp ezzel még több problémát okozunk. Fontos, hogy az egész legális, megfelelő jogi keretek között történjen, és persze fontos, hogy a költségek se legyenek észszerűtlenek. Most tanultam meg azt, hogy a drozofila melanogusta egy nem harmonizált állatfaj tehát, de a jó hír az, hogy a parlament épp most beszél egy megfelelő jogalapról, és azt hallottam ki a felszólalásokról, hogy az Európai Bizottság talán egy kicsit közelebb van az önök álláspontjához, és a parlamentben még azért meg kell győzni pár kollégát. Itt visszautalnék arra, amit Villand kolléga is mondott. Tehát szerintem hagyjuk nyitva ezt a petíciót, várjuk ki, hogy hogyan alakul a helyzet, és persze az Enviszak Bizottságot is tájékoztatni fogjuk arról, illetve tájékoztatást kérünk az Enviszak Bizottságtól, hogy milyen szakaszban van a jogalapról szóló vita, és a levélbe azt is beleírhatnánk, hogy az ENFI eh, talán hívja meg a petíció benyújtóit, hogy párbeszéd alakulhasson ki közvetlenül. Amit Villand úr mondott, az nagyon fontos, talán érdemes lenne hm, valahogy megszervezni, hogy önök elmagyarázzák az illetékes szakbizottságban is, hogy miről van szó. Az előbb beszéltünk kártevőkről, nagyon nagy zűrzavar keletkezhet nagyon gyorsan, kártevők, rovarok, összemossák az emberek ezeket a dolgokat. Fontos, hogy ne vonják le a rossz tanulságok, ne a rossz tanulságokat vonják le, Mi a petíciós szakbizottság részéről tehát felhívjuk az illetékes szakbizottság figyelmét az ügyre, nyitva hagyjuk a petíciót, hogy világos legyen, hogy mi nyomon követjük a problémát. És amit Vélend úr mondott, az rendkívül fontos. Meg kell teremteni a kapcsolatfelvétel lehetőségét, és meg kell akadályozni, hogy ne keverjék össze az ecet muslicát más kártevőkkel. Az ember néha mosolyog ezen persze, de a tudomány számára ez tényleg egy fontos probléma. Jó lesz így? Jó lesz így. Akkor az ülés végére érkeztünk. Nagyon nagy dicséret, tehát érdemel a titkárság. Ritkán történik meg, hogy a Peti Szakbizottság idő előtt végez, piros betűs nap mondhatnánk. Ez azt mutatja, hogy a titkárság nagyon jól előkészítette az ülést, Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok, remélem jól töltik a hátra lévő időt, szép estét mindenkinek!